Colleagues, can I bring the meeting to order and go first of all to the report back. Akkor megkezdjük az ülésünket. Az, a koordinátorok üléséről szeretnék visszajelezni, mielőtt a szavazásokra rátérünk. Coordinators discussed a number of communications from the Commission. A koordinátorok számos bizottsági közleménnyel foglalkoztak tegnap. Először is a Marco Polo programról szóló bizottsági közleményt tárgyaltuk meg, amely az eredményekről és a kilátásokról szólt. A bizottság egy jövőbeli szakbizottsági ülésen fogja bemutatni ezt a közleményt, még egyelőre nem kívánunk jelentést készíteni róla, de természetesen a képviselőket érdekli ez a program, és várják, hogy a bizottság bemutassa ezt a közleményt. Ami a véleményeket illeti, azt a döntést hoztuk, hogy a struktúrás alapokról szóló véleményt egy elnöki levél keretében fogjuk kommunikálni, nem pedig egy zöldpárti vélemény keretében, azért, mert nagyon szorosak a határidők ezzel a jelentéssel kapcsolatban, így tehát úgy véltük, hogy egy elnöki levél keretében fogjuk kifejezésre jutatni a véleményünket, és aztán természetesen a, a zöldek kerülnek a véleménykészítési lista élére. Aztán a klímaváltozási politikákra vonatkozó véleményről nem fogunk szöveget készíteni, ugyanígy a polgársági vélemény sem készül el, aztán a, az elmúlt 25. cikkének értelmében a Régiók Bizottsága által készített véleményekről sem fogunk külön szöveget készíteni, aztán a, az EGSB jelentés, a jelentés következett, aztán a megújuló energiákról szóló előrehaladási jelentés, illetve a bizottsági munka dokumentum a webes vállalkozásokról. Ezek kerültek napirendre. Képviselők türelmét kérem egy pillanatra, amíg megkeresem a teámat, filteremet és nem készül vélemény a következő munkadokumentumról sem, ez pedig iránymutatások az európai szabályok alkalmazásáról, az állami támogatások és a belső piac tekintetében, illetve a tagsági kritériumok betartása Szerbia részéről című közös jelentés kapcsán sem fog szakbizottsági vélemény születni. Aztán a koordinátorok megkapták a jelentést a Fidenza úrtól, a Task Force munkájáról. Ez a turisztikai Task Force, ez szeptemberben ö, fog ö, felvenni a munkát, tehát a titkárság felé kérem, hogy bármiféle ötletet és javaslatot jutassanak el. A zöldeket szóbeli kérdés szeretnének feltenni a közúti kabotás kapcsán. Kalasz biztos urat szeretnénk meghívni egy jövőbeli ülésről, hogy megvitassuk a kabotás kérdését a közúti közlekedésben. A 2014-es költségvetés kísérleti projektjeiről és előkészítő lépéseiről úgy döntöttünk, hogy jóvá hagyunk számos projektet, amelyeket megküldünk a bizottságnak jóváhagyásra, és a Durán asszony azt a javaslatot tette, hogy a már meglévő projektek ellen ne lépjünk fel. Aztán a két felhatalmazáson alapuló jogi aktus, amelyek az ITS irányelven alapulnak, az egyik a tergépjárművekre vonatkozik, a másik pedig a közúti biztonsággal kapcsolatos minimális információ ö, cseréről szólt. Mintha egy rögbi meccset kezdenénk meg akkor azzal, és azt a, 10-11-es, 12-13-as newsletter, hírlevél, és tudomásra vettük, és a tízesbe új információk kerülnek be, aztán a a 126-os, 2006-os irányelvnek a jogosítványokkal kapcsolatos rendelkezéseit fogjuk kiegészíteni Tikau előadóasszony vezetésével és, és a bizottság arra kéri az egyes módosítók készítőtől vonják vissza azokat a módosítókat, amelyek már a tahokráfra vonatkozó rendelkezésekben és szabályozásra kerültek. Remélem, hogy mindenki elégedett a koordinátorok határozataival. Igen, akkor ezt elfogadjuk, és akkor rá is térünk a következő napirendi pontra, ami természetesen a szavazás. Everybody got their voting cards. Mindenki elhozta a szavazókártyáját, Tikau asszony, tudom, hogy nem, de valaki más esetleg, aki szintén nem hozta magával a kártyát, tehát csak Tikau asszony nem rendelkezik szavazókártyával. Akkor eh, Tikau asszonytól a telefonos jelzéseket is elfogadjuk majd. Vagy... Open, that gives me a chance to have a slurp of tea. Tehát akkor egy próba. Tika asszony kézjelzéssel fog jelezni, de most mindenki más akkor szavazott az elektronikus kártyájával. Lezárom a szavazást. And so far everybody is working within the... Úgy tűnik mindenki a szabályokat betartva szavazott. Hogyha valami nem szabályos, akkor az és meglátjuk. Majd most pedig akkor elkezdjük a szavazást még hozzá. Tehát a tanács és a parlament határozata a kikötő szerint illetékes állam ellenőrzésre szóló megállapodás módosítása. Ezt 2013 áprilisában állapodtunk meg a szövegről. Megnyitom a szavazást. Tikau asszony, tehát igennel szavaz. Úgy látom, a néppárt részéről túl sokan szavaztak, úgy tűnik, hogy e, túl szép volt ez, hogy igaz legyen, hogy valóban minden a szabályoknak megfelelően működ. Úgy gondolom, a koordinátoroknak át kellene gondolni, hogy, hogy esetleg ne osztogassunk sárga lapokat, és egyeseket felfüggesszünk az ülések alól. Most lezárom a szavazást. 35 igen, egy nem szavazat, nincs tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk. Következő, ez pedig a véleménytervezet, a elnézést. Ugye 38 igen szavazat volt a asszony szavazatával, de akkor a következő a véleménytervezet, a fluortartalmi üvegházhatású gázokról, az előadónk Zsil Parnyó. Kezdjük meg a szavazást. Kezdjük a 40-es módosítóval mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Hát jól kezdődik. Tehát ellenőrizzük a 40-est. Megnyitom a szavazást. Tikau asszonynak megvan most már a szavazókártyája. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 22 igen, 17 nem szavazat elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44 es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 46-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 46-ost. Azt hittem, hogy én csináltam valamit rosszul, de akkor megnyitom a szavazást a 46-osról, mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást és elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 47-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellette ellenem tartózkodás elutasítva. Ötvenes és 51-es, illetve 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11, 8 és 9-es módosító mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 11-es, 8-as, 9-es módosítókról, azt gondolom elfogadtuk, de most zárom le a szavazást. Nem, elutasítva, nagyon szoros szavazataránya. 52-es, 53-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 55-ös Wills azt asszonytól mellette ellene tartózkodás elutasítva, 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57-es mellette ellene tartózkodás. elutasítva, 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 16-os, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elfogadva. 17-es mellette, e, 17-es mellette, 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 63-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 64-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18 okafogyottá válik ezzel. Következik az ötös, nem, a 70-es. Van itt egy technikai megjegyzés, és mellette, mellette kiszavaz ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 70-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva szoros szavazatarány. 21-21 arányban. 71-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizik ezt is minden esetre. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogad, nem, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 72-es mellette ellene tartózkodás ellenőrözzük ezt, és azt gondolom ugyanaz a többség, de azért ellenőrizzük. Nem, a néppárt megváltoztatta véleményét elfogadva. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik a 83-as, mellette ellene. Tartózkodás ellenőrizzük, azt gondolom elfogadtuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 85-ös okafogyottá vált, 86-osról szavazunk mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 86-ost. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-as az eredata mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es előadótól mellette ellene tartózkodás elfogadva. 87-es ellenőrizhetjük, az, de hát a liberálisok, a szociálisok együtt szavaztak, szocialisták együtt szavaztak, tehát a 21-est akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 87-es mellette ellene tartózkodás. Azt gondolom elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 88-as mellette ellene. Eh, de kezdjük előről. 88-as mellette ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük már megint ezt is. Örülök, hogy nem vagyok az ENVI bizottság elnöke, csak annyit mondhatok. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. 89-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 89-es, azt gondolom elfogadtuk, de megnyitom. Szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Na, 21-21 elutasítva. 90-es egy technikai megjegyzéssel kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 90-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 91-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 95-ös, azt hiszem, az következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 96-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük 97-esről, megnyitom a szavazást. Azt gondolom elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 98-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 98-ast, azt gondolom elutasítottuk, de ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítva. 99-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Na. Hát nevetséges egy vélemény esetében ennyit szavazni. Százás mellette ellene tartózkodás. Azt gondolom elutasítottuk, de mivel mindenki nagyon fáradtan emelgeti a kezét, ellenőrizzük a százast. Mindenki szavazott róla? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 101-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 102-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 109-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Száztizenegy mellette ellene tartózkodás elutasítva, 112-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os okafogyottá, nem, mégsem, tehát 6-os mellett kiszavaz ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 116-os következik. Wills asszonytól technikai megjegyzéssel mellette ellene tartózkodás elutasítva. 117-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 117-est, azt gondolom elfogadtuk, de ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 120-as mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 124-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 125-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 128-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 122-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 118 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 118-as, azt gondolom elutasítottuk, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. de 21-22 arányba utasítva 119-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is, azt gondolom ugyanaz lesz az eredmény, de annyira szoros, hogy megnyitom a szavazást elektronikusan 119-ről. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 45-ös nem, okafogyottá vált, mert elutasítottuk az előzőeket. 121-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 27-est azt gyanítom, hogy elutasítottuk, de megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott, akkor le is zárom. Elutasítva valóban. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, ugyanaz a többség. 123-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 126-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 127 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következik a négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik az egyes módosító, ez a hármas preambulumról, mellette, ellene, még egyszer kezdjük, egyes módosító mellett kiszavaz, ellene, ellenőrizzük az egyes módosítót, azt gondolom elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 23-20, rendben elfogadva, kettes módosító, mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt, és azt gondolom, ugyanez a többség lesz, de e, elnézést kérek, amilyen folyamatosan ellenőrizzük, de hát egy-két szavazat különbséget látunk itt csak, úgyhogy mindenki szavazott, akkor zárom a szavazást. Világos, hogy elfogadtuk, hármas módosító mellette ellenet tartózkodás ellenőrözzük, a hármas módosítót is azt gondolom elfogadtuk, de biztos akarok menni. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Záró szavazás. Na, hála Istennek, mondja az elnök. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva 29 igen szavazat, 12 nem, egy tartózkodás. Gratulálunk Parnyó úrnak. Change a shift on the top desk, and we go on to Mr. Danel. Kis átszerveződés, és kezdődik is a Danelis szavazás, kék növekedés a téma.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 ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. We go to amendment 9. 19-es módosító, itt van egy szóbeli módosítás is. Ellenzi valaki a szóbeli módosítót? Nem, akkor szóbeli módosított formájában szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük, tehát a 25-ösről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Regi 4-es. Ez kiegészítés. Mellette ellene tartózkodók elfogadok. 36-os mellette, ellene, tartózkodok, elfogadok. 37-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 39 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 38, ez 39 kiegészítése mellette, ellene tartózkodok. Ezt ellenőrizzük. 38-asról szavazunk, nyitom a szavazást. Everybody voted. Voted. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41 mellette. Ellene tartózkodok, elutasítottuk. 42 mellette. Ellene tartózkodok, elutasítva. 44 mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 43. Kiegészítése a 44-nek, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 89 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 52 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 51-es. Ez kiegészítés. A for example through tax advantages for seafarers. Mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 53-as szóbeli módosított formájában, ha nincs észrevétel ezzel kapcsolatban, akkor szavazhatunk, mellette ki van, ellene tartózkodok, elfogadva. 54 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. 55-ös mellette, ellene tartózkodok, ellenőrizzük az 55 öst megnyitom a szavazást. Úgy vélem, hogy ezt elfogadtuk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 56-os mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 57-es mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. 58 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6-os az as well as mellett, vagy el, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 65-ös mellette, ellene tartózkodok. A 65-ösről szavazzunk, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Everybody voted. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 68 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk 70-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 71-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Regi 11, bizonyára mindenkinek megvan a pontos leírás a módosítónak, tehát a regé 11 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9 alkompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 76-os két részben. Első rész, emphasizes the need-től, az another rig mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A második rész, onnan, hogy advocates the parallel, mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. A regi 9-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 80-as, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 81 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 82 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 83, ez kiegészítő mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 84 mellette, ellene, tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, a 84-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Kezdünk fáradni, már csak hárman szavaztak, hárman emelték a kezüket. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Grosúr. a 83-ast is ellenőrizni szeretné? Jó, akkor, akkor a 83-asról szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 89-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 90 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodók talán elfogadtuk, de ellenőrizzük, a 93-asról szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette. Ellene. tartózkodok. Elfogadtuk. Tizenötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük a 108-asról, szavazunk, nyitom a szavazást. Everybody voted? Néki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 109-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Regi 5-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 112-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 113-as itt is van szobeli módosító. Erről észrevétel, ha nincs, akkor szavazzunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 114-es következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 115-ről nem kell, mert ez nyelvi, úgyhogy halászat 1, melle, az első részről szavazunk, mert a másodikra más módosító vonatkozik, tehát mellette ki van, ellene tartózkodók elutasítva halászat 3 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 116-os mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük. Talán elutasítottuk, de a 116-osról azért biztos kedvét szavazzunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Regi 7 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 118 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 119 mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, 119-esről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 120 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 122 ez nyelvi, 121 ez nyelvi jellegű, erről nem kell szavazni. Halászat 7 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Halászat 8 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Halászat 9 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 123-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 124. Két részben szavazunk. Az els, első részben nincs benne azok a szavak, hogy to apply the precautionary principle, és a második részben pedig ez van benne. Az első részről szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor nyilván a második nem fog átvenni. De szavazni kell róla? Igen. Kiegészítésről van szó, ezért kell szavazni. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nem pontosan értem, hogy ennek mi a végeredménye, de nem baj. Először azt mondjuk, hogy az elővigyázatos, elővigyázatossági elvet kivesszük a szövegből, aztán visszarakjuk. De jó, rendben. Regi 10-es, mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk 126-os mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 127-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 128. Két részben szavazunk. Első rész a mikroorganizmusokig. Jó, hát elő is lehet szavazni. Nem, nem, en, nem miattam neveznek, tudom én. Ki támogatja a mikroorganizmusok? Ő? ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene próbáljuk még egyszer, második részről mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 129 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 131 mellette ellene tartózkodók. Talán elfogadtuk, de azért ellenőrizzük a 131-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazod? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Preambulum bekezdések kettes módosító mellette, ellenem tartózkodók, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. hetes mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizzük, a hetest ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazod? Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Kilences mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Tíz mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 11 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Hivatkozás, egyes módosító, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Microorganisms or without. Akár mikroorganizmusokkal, akár azok nélkül. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 38 szavaztak mellette, 5 szavazott. Elfogadtuk, tehát gratulálunk Danellis úrnak. Mrs. Meissner. Could we perhaps vote... Meissner asszony. Nem lehetne először Szaviszári asszony jelentéséről szavazni, mert el kell mennie. Jó, ha ez mindenkinek megfelel, akkor legyen elő Szaviszár jelentés. Imádkozik, imádkozik, látom. Szaviszár asszony. Az a helyzet, hogy nem örül neki a többség, mert a liberálisok kérték ezt, de hát ha már akkor legyen. So Mrs. Savisa's report. Savisa jelentésről fogunk szavazni. Ez az utolsó jelentés elvileg, amiről szavazni kellett volna sorrendben. Mindenki megtalálta? Ez a finn, igen, ez a finn szavazás. Mindenki felkészült, megvannak a dolgok, egyes kompromisszum, mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Egyes, mellette. E, ez okafogyottá válik? Hát nem túl jól a nyomtatás, nem jól vannak árnyékolva a dolgok. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszum az jön mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Now it's 18. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19 mellette ellene tartózkodó, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 4-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 21 mellette, ellene. 21-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Everybody voted. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást elut, elutasítottuk. Ötös. Elfogadtuk. 22 okafogyottá válik, 23-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 6-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellene tartózkodók ezt ellenőrizzük, a négyes kompromisszumról szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Everybody voted. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Már fáradok. Hetes. Mellette. Ellene tartózkodók elutasítva, a 24 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodók 9-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Everybody voted. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 39-en szavaztak mellette, egy ellenszavazott nem volt tartózkodás. Köszönöm és gratulálok Szaviszár asszonynak. Okay. Change of shift again up Na, akkor műszakváltás, most Kuhn úr jelentése következik. Talán csak 39 oldal mindösszesen ez a szavazólista. Okay. Right, Mr. Coons, are we ready to go? Kuhn úr, készen állunk. Are we ready to go on Mr. Coons report, yeah? Tehát készen állunk arra, hogy Kuhn úr jelentéséről szavazzunk? Okay, Mr. Coons report. Tehát Kuhn úr jelentős a gépjárművek és potkicsaiak időszakos műszaki vizsgálata nem is annyira vitatott jelentés ez. Csak 20 oldalról kell szavaznunk egy igazi maraton. Kezdjük is meg. 37-es és 38 módosító, amely alapján elutasítjuk a bizottság javaslatát, ki Szóval az mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tehát akkor következik az egyes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jön a kilences módosító. Mindenki követ? Mellette, ellene? Tartózkodás elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizennégyes mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 3A kompromisszum mellette ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 3A kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A néppártnál egyel többen szavaznak az engedélyezetnél, de most már rendben van. Lezárom a szavazást elfogadva. Na, akkor mi következett most? 3B okafogyottá vált. Akkor négyes kompromisszumról szavazunk. Compromise for those in favor. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 121-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 122-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 126-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 154-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 155-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 159 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. A 159-esről, nem, a 7-es kompromisszumról, kér elnézést az elnök, a 7-es kompromisszumról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazat? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 171-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imkó 31-es, de ez okafogyottá vált? Igen, akkor Benyonó 175-ös módosítója, including examining the feasibility, és így tovább, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 178-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 178-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 21-es. 21, 197 és a többi, ezek mind azonosak, mellette, ellene, tartózkodás. Elfog... Nem, ellenőrizzük, bár úgy gondolom elfogadtuk, de megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 207-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Imko 34 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük az Imko 34-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 209 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. elfogadva. 22-es? Nem, nem. 179-es következik. 179-es. Mellette ellene tartózkodás. Próbáljuk meg még egyszer a 179-es. Tudom, hogy hosszú a szavazás, de kérem emeljétek fel a kezeteket. Mellette kiszavaz ellene tartózkodás elfogadva. Akkor következik melyik és a 23-as. 2012-2013 mindezek együtt, mellette, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor most a 223-as részengedi szavazás első részéről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva második rész de ezt visszavonták, hát akkor miért volt, miért volt szükség részengedő szavazásra? Na, akkor most a 181-es, ha minden igaz, igen. Mellette ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük a 181-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 225-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hát nem bírtuk ki túl sokáig, de most az ötös cikkre vonatkozó valamennyire módosítóra együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva. sokkal fogyott a vált. 232-233-ról Szavazunk. 232-es, 233-as mellett kiszavaz, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, azt gondolom elfogadtuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 37-es és 22-es mellett kiszavaz, ellene tartózkodás elutasítva. 238-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 239 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Imko 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 241, szóbeli módosító Ferber úr ezt hozzáfűzte a szavazólistához, ha nincs ellenkezés, akkor ezzel együtt szavazunk róla mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imko 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 243 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Imko 41 mellette, ellene. Ellenőrizzük a Simco 41-et, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ittre 24-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük az ITRE 24-et, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 244 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 245 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 246 mellette ellene tartózkodás. Azt gondolom elfogadtuk, de ellenőrizzük. 246-ról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Leszárom a szavazást. Elfogadva. Imko 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os fogyottál vált? Nem, hol is tartunk? kérdezi az elnök. A Simco 40-et elfogadtuk, akkor 242-es a válik. Tehát a 249-es a következő, következő mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 250-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 255-ös a következő, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 256 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 257 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 261 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 262 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 263-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itre 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 268 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 269 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 278 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 277 as mell nem okafogyottá vált, 280-as mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás elfogadva, 281 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 282-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Compromise 10. Tízes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Következik négy azonos, módosít a 35-ös, Imkő 51, 307-es, 308-as. Mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 306-os okafogyottá vált, 309-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 310, 311-es, ezek nyelvi változatok, úgyhogy most következik a 316-os, és az ITRE 35-ös mellett kiszavaz ellene, tartózkodás elutasítva, 314-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Those in favor. 3.15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imko 59-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 318 and 319 are actually identical, so 318-as, 319-as azonosok, tehát együtt, kiszavaz mellettük, ellene, tartózkodás elutasítva, 320-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 321 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-es ezzel. figyelte vált. 325-ről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 326 mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. 327-es mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. 328 mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. 329-es és Imko 62 azonos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 330-as és 63-as azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva. 331 és 64 szintén azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös az imkótól mellette ellene tartózkodás elfogadva. 332 okafogyottá vált. Hol is tartunk? 333-as és 66-os mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 334 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Halleluja! Igen, ez az enyém volt. 335-ös eh, szerekjelni mellette kiszavaz ellene, tartózkodás elfogadva. 336-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Imko 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 337 Ferber úton mellette ellene tartózkodás elutasítva. 338 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 11-es kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Na, akkor mindenki szavazott? 11-es. Mindenki boldog? És elégedett? Mindenki szavazat, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Jó, mindenki boldog. Aztán 341 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Nem igazán egyértelmű, úgyhogy ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Leszárom a szavazást. Elfogadva. Durant asszonyt egy újabb módosító 345-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva, ugyanaz a többség. Az IMCO 69 okafogyott, akkor 348-as a következő mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 349 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 350-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 351 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 352 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 322-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 322-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Imkó 70-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 323-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 353-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 324-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor következik a preambulum bekezdések. 43-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imkó 2-es okafogyottá vált, 48-ról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük, azt gondolom elfogadtuk, de ellenőrizzük a 48-as módosítást Foster asszonytól. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 20-20 arányban elutasítva. 44-es benyomóta mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49 vandálem módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Imko 3-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 52-es is rakafogyottá vált 66-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik 68-as követnek még. 68 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Four, those in favor. Négyes módosító ellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes az imkótól mellette ellene tartózkodás elfogadva. nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. hatos és a 75-ös azonosak mellette ellene tartózkodás elutasítva. hatos mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a hatos, az itrétől, től megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Leszárom a szavazást. Elfogadva. 77-es következik, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 78-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imko 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 84 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 89-es Lightfried úrtól mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imkó 14-es mellette ellene Tartózkodás elutasítva. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. 33 igen szavazat, 7 nem szavazat, nincs tartózkodás. Akkor most szavazunk a jogalkotási javaslatról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32 igen, 6 nem szavazat, nincs tartózkodás elfogadva. Gratulálunk Kún úrnak. Right, we now move on to... Most pedig Következik Szenalova asszony jelentése. Okay, let's go. We, we're behind time apparently. Hát, egy kicsit elhúzódott ez, Szenalova asszony jelentésére, tehát akkor megkezdjük gyorsan a szavazást. Kriszbek asszony kapja meg a szót. Elnök úr, csak a szavazás elején szeretnék arra kérni, hogy a 105-ös módosítomat vonjuk vissza. Rendben, köszönjük szépen, Kriszbek asszony, ezt megtesszük. Kezdjük a 31-es módosítóval mellette, ellene tartózkodás elutasítva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Na, akkor megpróbálom a másikat használni, mert az enyémet rosszul nyomtatták. Tízes módosító az előadottal mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes és tizenegyes mellette kiszavadsz, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva. A kettes blokkról szavazunk. Itt a felsorolt 54-es, 55 és a többi módosítóról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt gondolom elutasítottuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Leszárom a szavazást. Elfogadva. Következik. Következő blokk 59-es, 60-as, 61, 62, 63-as honosítom mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Leszárom a szavazást. Elfogadva. Hármas blokk, 53-as, 68-64-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 66-os mellette. El, ellene. Tartózkodás elfogadva. 14-es módosító részenkénti szavazás első részről szavazunk. Egy műszaki közúti ellenőrzések, a második részt azonban visszavonták, úgyhogy az első részt azonban csak mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük 75-ös. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 76-os mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Négyes blokkról szavazunk. vagy 77-es, 78-as, 79-es, 16 asról mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik a négyes kompromisszum. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 99-es, ez nyelvi módosítás, nem kell erről százas, mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 101 mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük 101-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Has everybody voted? voted. <laughs> Valaki, mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazat. And that's rejected, 102, those in favor. Elutasítva 102 mellette, ellene, tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, mert senki sem szavaz, talán elutasítva, de azért nézzük, 102-ről szavazunk. Everybody voted, vote is closed. Lezárom a szavat. It is rejected. Elutasítottuk. Már mindenki tényleg nagyon fáradt. 103 mellette ellene tartózkodók Elutasító. 104 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük a 104-esről szavazó. Megnyitom a szavazást. As everybody voted? Vote is closed. And that is rejected. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. So 107 next, those in favor. 107-es mellette, ellene, tartózkodók. Jó, hát akkor erről szavazzunk talán. Elfogadtuk, de azért nézzük meg 107-es. Everybody voted. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadok. 115 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 116 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 11-es, egy idre, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 117-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 118 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 119 mellette, ellene, tartózkodók ezt ellenőrizzük. 119-esről szavazunk, mint a szavazást. Voted. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 120-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 122 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. 122. Sőt, igen, a 122-esről szavazunk. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. egy Grisbeck mellette, ellene. Tartózkodok, ezt elfogadtuk. 23-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 124 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 125-ös. Ez törlés mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk 126-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 135-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 123-as csak az első részről kell szavazni. 123-as első része mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, tehát a 123-as első részéről szavazunk. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következő oldal következik. 141-es. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13 itreféle mellette ellene tartózkodók elutasít. 143 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 144, ezt visszavonták, vagy mégsem, nem, akkor él még, szavazzunk róla mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, 144-esről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-18 arányban. Mindegy, hogy szavazott, úgyis elfogadtuk. Visszavonták, az se baj. 145-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 14-es itre mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös és a 151-es egyszerre mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 149 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 152 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 153 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Most következnek a mellékletek, 155, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 156, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 157, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 159 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 160 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 161 szóbeli módosítással van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban? Nem. Akkor szóbeli módosított formájában mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 36 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 45 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 4 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük, a négyesről megnyitom a szavazást. What? Everybody voted. No, not yet. Is it? Okay, vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46-os mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk az 50-es okafogyott lehet a 47-es következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 6-os, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 7-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 8-as, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 9 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 49 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Zárószavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 34-en szavaztak mellette, 5-en ellene, nincs tartózkodás, elfogadtuk. Most a jogalkotási állásfoglalás tervezetről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32-en szavaztak mellette, 5 ellen szavaza, nem volt tartózkodás. Elfogadtuk tehát. Gratulálunk Szenyarova asszonynak, és gratulálok minden képviselőnek, aki képes volt végig szavazni ezt a mai délelőttöt. Következő napi rendi pontunk, és ne felejtsük el, hogy 30 perc késésben vagyunk. Jó lenne, hogy egy kicsit gyorsan túl tudnánk ezen esni. Danten úr itt van? Akkor kezdjük. Akik elmennek, menjenek el és akkor tudjuk folytatni az ülést. Integrált csomagkézbesítési piac az elkereskedelem unión belüli bővülése érdekében. Mr. Dantan, can you plow on regardless? Dantan úr, Szerintem kezdje el, csapjon bele, és tartson ki, attól függetlenül, hogy most közleszólnak, vagy nem. Mindenki a folyosón beszélget. Dantan úr, kérem szépen tartson ki. Ja, 10 ans à peine, l'achat sur internet. Kedves kollégánk, tisztelt elnök úr, tehát néhány évvel ezelőtt még kivételes volt, hogyha az ember az interneten vett valamit, de ez ma már uh, annyira mindennapivá vált, és az elmúlt öt évben 20 5% a munkahelyeknek ezen a területen keretkezett, Tehát egyébként nagyon nagy mértékben nemzeti szinten fejlődik ez a piac, de már 80%-a a kereskedőknek már internetes csatornákat is használ, ami nagyon jó a fogyasztók számára, de ezért a kisebb országok számára egy kicsit nehézséget is jelent, mert hiszen hogyha az ember a saját országában vásárol, akkor néha mégis olyan terméket kap, amely a világ másik végéről származik. Tehát gyakorlatilag azért nem minden egyes e-commerce cég, ami a hazai piacon működik, gyakorlatilag mozog valóban a hazai piacon, tehát gyakorlatilag próbálnak nemzetközi szinten operálni, és ez néha a csomagküldés minőségében is meglátszik, és így gyakorlatilag lehet tudni azt, hogy sok mindent, amit az interneten vásárolunk, az gyakorlatilag néha elvész a postai küldési úton, és a, ugyan a szállítók már próbálnak alkalmazkodni ezekhez az elvárásokhoz, de mégis azért vannak itt még nehézségek. Az európai piac ilyen szempontból nem egy egységes piac, hanem egy eléggé széttöredezett piac, hiszen vannak nemzeti posta társaságok, akik egymással versenyeznek, és néha ez a verseny egészen kicsúcsosodik. Tehát interoperabilitásról nem beszélhetünk a posták területén, amit pedig hát elvárhatnánk, és ez viszont nagyon gyakran áttekinthetetlen postai díjakhoz is vezet, és én azt gondolom, hogy főként a kis és közepes cégek szenvedik meg ennek az, a, az árát. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy kezelni kellene ezt a problémát, és Másrésztről az e-commerce kereskedelem területén vannak a nagy kereskedelmi cégek, akik hát már kirendeltségeket is nyitnak az adott országokban, és ők ennél messzebb mennek, hiszen gyakorlatilag a határon átnyúló csomagküldés területén eléggé gyenge a verseny, tehát gyakorlatilag a hagyományos posta hivatalokhoz fordulhatnak ilyenkor, és gyakorlatilag nagyon gyakran vagy nem tudják, hogy léteznek olyan csomagküldőszolgáltatók, amelyek határon túlnyúlóan is működnek, vagy pedig e, ilyenek nem is léteznek. És gyakorlatilag a címkézési kötelezettségek is nehézséget jelentenek itt például. Tehát nagyon fontos az, hogy a nemzeti versenyhatóságok és figyeljenek arra, hogy lehetséges legyen egy jobb nemzetközi szintű munka, és ezért is én üdvözölném a postai munka nemzetközi szintű koordinációját, amit egyébként még javítanunk kellene. Tehát gyakorlatilag jelen pillanatban ugye nincsen ténylegesen választási lehetősége a fogyasztónak, hiszen az e-commerce vállalat az, aki gyakorlatilag előre megadja, hogy milyen csatornán keresztül tud neki szállítani. Tehát gyakorlatilag itt ezen a területen azért előrelépésre kéne e, e, törekedni, és ez nagyon fontos, hogy a fogyasztót e, segítsük ebben, hiszen néha nem teljesen átlátható számára, és nehezen megtalálható az a küldési csatorna, amelyen keresztül ő majd az árut megkapja. És hogy a csomagnak a visszakereshetőség minősége is egyébként egy, egy probléma, hiszen nem tudja gyakran a vásárló, hogy éppen hol tart az ő csomaga. csomagja. És hát a, a tartalom és a formája ezeknek az információknak néhol el van rejtve honlapokon, és nem ugyanolyan formátumú, tehát nehéz megtalálni. Ezért én azt javaslom, hogy a bizottság dolgozzon a jelölési kötelezettségen is, ami a szállításokat illeti, hiszen így gyakorlatilag ennek az az előnye is lehetne, hogy a kínálati oldalon lépéseket kellene tennie az e-commerce cégeknek arra, hogy áttekinthetőbb és kedvezőbb fogyasztók számára kedvezőbb csomagküldést hozzanak létre, ami egyébként a visszakövethetőséget és a felelősséget is növelni. Tehát nagyon fontos, hogy lépéseket kell tennünk minden résztvevő részéről, tehát a, az kereskedő és a csomagküldők részéről is. Nagyon fontos azért, hogy az e-commerce területéből mindenki profitálhasson, de ez a piac egyébként még nem ért el teljesen a csúcspontját, tehát gyakorlatilag a törvények kiadása úgy tűnik, hogy még jelen pillanatban néhol egy kicsit korainak tűnik, azonban középtávon már gondolkozni kellene ezen, és szeptember 5-én egyébként beszélni fogunk erről a témáról. Az IMCO bizottság jelentéstevőivel nagyon jó véleménycseri tudtunk folytatni, és nagyon hasonlóak voltak a véleményeink. Köszönöm szépen, Vega Meissner, Dezil, Wills urak jelentkeztek eddig. próbálok mindenkit arra sargalni, hogy röviden, röviden szóljanak hozzá. Tessék, Vernyó asszony a szocialistáktól. Monsieur le Président, eh bien, euh, au vu des... Köszönöm szépen elnök úr, és a Danten úr által elmondottak alapján azt gondolom, hogy jó és pozitív eszmecserét fogunk tudni folytatni, és azt gondolom, hogy az általános érdekeknek megfelelően fogunk tudni előrelépni. Az SED frakció jelentéstevője, árnyék jelentéstevője révén szeretnék még néhány gondolatot megemlíteni. Múlt év szeptemberében egy zöld könyvet adott ki a bizottság, ami egyébként az, az elektronikus kereskedelem Európában történő kiépítését támogatja. És gyakorlatilag már 2011-ben is ebben a ezen a területen már több dosszién is dolgoztunk, és kiderült, hogy hatalmas nagy a növekedési potenciál, és hogy végső soron a kis és közepes vállalatok számára eléggé nagy problémákat jelent a határon túlnyúló kereskedelem, hiszen a nyelvi sokszínűség, a határokon esetlegesen keletkező barrierek, és, és hát természetesen a szállítások területén is akadnak még nehézségek. És pontosan talán itt az legutolsó pontban nagyon sok olyan dimenziót találunk, ami ami univerzális szolgáltatások rendelkezésre bocsátását tenni szükségessé, és gyakorlatilag nagyon sok környezetvédelmi szempont is szerepet játszik itt. Most még szeretnék még fogyasztóvédelmi pontokról is beszélni, ami fontos, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a javítása, főként ami az átfutási időt jelenti, tehát hogy például automatizált rendszerről van ez szó, vagy pedig, hogy oda kell menni ezekért a csomagokért, ezek nem csak nagyvárosokban lennének szükségesek, hanem gyakorlatilag igyekezni kellene, hogy a postai irányelv esetében ugyanilyen hangsúlyokat tegyünk, tehát hogy a vidéki területeket, a régiókat se hanyagoljuk el ennek során, hiszen gyakorlatilag a azt lehet mondani, hogy azért a fogyasztók egy kicsit mm, gyanakvóak az internetes kereskedelem területén, néha aggódnak, hogy ellopják tőlük azt, amit rendeltek, hogy becsapják őket, stb. Tehát nagyon ügyelni kellene a bizalom kérdésére, hiszen gyakorlatilag ez nem csupán a bizalmat növelné, hanem még ezen túlmenően az is lehetséges lenne, hogy a kis és közepes vállalatok tovább fejlődhessenek, növekedhessenek. Tehát a nagy cégek természetesen képesek arra, hogy árucikeket egyszerűen visszavegyenek, de kisebb cégek esetében, hogyha ez akár a versenyképességüket is befolyásolhatja. A kapcsolat tartó központok területén például már nem csak nem monopól helyzettel állunk szemben, tehát régen egyszerűen oda lehetett menni a postára, és máshova nem, hanem ma már nagyon sok résztvevő van, akik alvállalkozóként például tevékenykednek elég, egyre gyakrabban, és ezt is nagyon figyelembe kell vennünk itt a határon túlnyúló csomagküldés területén. Nagyon fontos a standardok kijelölése hogy az interoperabilitást is biztosítani tudjuk, és a csomagok nyomon követhetősége szempontjából nagyon fontos. A csomagszektor területén azért vigyázni kell, mert a munkaadói, munkavállalói jog területén azért itt eléggé sok minden, látszat, önállóság és bizonyos fokú visszaélés a munkavállalói oldal oldallal is gyakori. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy ne támogassuk az ilyen jellegű gyakorlatok elterjedését. Köszönöm, hogy meghallgattak. Yeah, Köszönöm, Meissner asszony a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és nem csak azért, mert most át kell mennem mindjárt egy másik bizottságba, hanem már elhangzott. Ezt nem lehet igazán röviden megtárgyalni, ez egy új piac, sok egyre többet vásárolunk az interneten, ügyelni kell a fogyasztók tájékoztatására, és hát a résztvevők jogaira, és a kereskedők, és a logisztikai résztvevők jogaira és kötelezettségeire, és nagyon sok minden elhangzott már az előttem szóló részéről, de hát gyakorlatilag én nagyon fontosnak tartom ezt a területet, jelenleg erre szorítkoznék. Köszönöm. Kramer. Köszönöm, Kramer úr. Hogyha rövidre tudjuk fogni, akkor kezdődhet már is a vasúti csomag. Schattenberichterstatter. Lichtenberger asszony, a zenék jelentős tevőnk jelen pillanatban egy másik bizottságban van, ezért most engem kért meg, hogy, táj, hogy helyettesítsem. Gyakorlatilag tudjuk, hogy ezen a piacon a határon átnyúló csomagküldés jelenti a problémát gyakran. Például a DHL az a lukratív területeket ugye magához veszi, ez, ez, ez kimeríti, és a nem annyira lukratív, nem annyira jól jövedelmezőeket pedig gyakorlatilag elhanyagolja. Tehát gyakorlatilag szigetekre, meg ilyen helyekre már szinte alig akik szállítanak a régiókban. Tehát gyakorlatilag erre utalnunk kell. Úgy, igenis utalnunk kell ezekre a hiányosságokra, és az általános szolgáltatás irányelveknek érvényesülniük kell. Tehát gyakorlatilag a piaci részvevők nyilván a legolcsóbb ajánlatnak, ajánlatra hallgatnak, és őnekik adják a megbízásokat, gyakorlatilag éppen ezzel a dömping árakat és a dömping béreket támogatják, tehát emiatt nagyon kell vigyázni, hogy így nem mehet tovább ebbe az irányba a dolog, nem lehet még lejjebb nyomni a béreket, tehát nem lehet az, hogy adó adóparadicsomokba eltolódnak a bevételek, és ahol pedig ezek a cégek, nagy cégek dolgoznak, ahol gyakorlatilag itt rakják zsebre a nagy nyereségeket, itt keresik a pénzüket, például a Starbucksot, ha említsem meg, ott pedig nem fizetnek adókat. E, ezt nem szabad tovább támogatni, tehát gyakorlatilag ők a, gyakorlatilag a foglalkoztatók terhére tudnak bizonyos piacokon a legolcsóbb szolgáltatók lenni. Tehát ez, ez a dolog nem mehet így tovább. Hat utaljak a klímavédelemre, a kibocsátási értékek csökkentési céljára, tehát itt vannak bizonyos megoldási célok, például a posta szekrények, amik bármikor hozzáférhetőek, ahonnan például a csomagjaimat átvehetem, vagy bármikor oda mehetek, és néhány városban ez már rendelkezésre áll, ezeket ki lehetne bővíteni, a Green Logistics, New Technologies, stb. Ma már majdnem mindenkinek van egy mobiltelefonja, tehát azért, hogyha valaki kap egy információt arról, hogy megérkezett a csomagja, ide és oda menjek, és onnan elvehetem valamilyen dobozból, akkor ez gyakorlatilag mondjuk egy héten keresztül bármikor elhozható, akkor gyakorlatilag be tudom iktatni az életembe úgy, hogy ez ne okozza nekem különösebb problémát problémát. Én azt gondolom, hogy ezeket az ötleteinket mi ebbe az eszmecserébe be fogjuk vinni. Mr. Cséla következik parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr! Jelenleg a határon átnyúló csomag kezbesedés elég jól működik, ez a piac csak nagy versenyt generál, és megpróbálnak alkalmazkodni a szolgáltatók, és a sebességet is növelni az igényeknek megfelelő. Tehát várható, hogy az ágazatra rossz hatással lesz az, hogyha nem megfelelően szabályozzák, tehát itt olyan ösztönzőket kell létrehozni, amelyek a fogyasztói igények növekedésére számítanak. Az új szolgálatokat próbálják most már kidolgozni, és a bizottság és számos irányelvet dolgoz ki, és zöld könyvet adott ki, amely próbálják az elektronikus online kereskedelmet szabályozni, és még nagyobb bizalmat és biztonságot teremteni a fogyasztók számára, hiszen növekedő területről van itt szó, tehát tulajdonképpen elégedettek is vagyunk, de nyitottak vagyunk nyilvánvalóan arra, hogy tovább dolgozzunk ezen a javaslaton. Köszönjük, Vilsz asszony! Akkor nincs további hozzászóló. Akkor a bizottságot kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni? Nem? Rendben. Danten úr. A menetrend a következő, tehát a véleménytervezet bemutatása a szakbizottságban szeptember 15-én, módosítók benyújtásának határidője, október 18, szavazás november 5-én a szakbizottságban, ezt tehát a menetrend, remélem ezzel elégedett, ha igen, akkor ezt szerint fogunk eljárni, és akkor tovább lépünk. Köszönjük szépen, hogy egy kis időt visszanyerhettünk, és akkor rátérünk a második részére, a negyedik vasúti csomagról történő eszmecserének. Tehát ha, ha valaki lenne szíves és megkeresné az előadókat, különösen Elkadraut és Gross urat szeretnénk itt látni, ez nagyon hasznos lenne, ha valaki megkeresne őket. Could I ask the, uh, Mrs. Wills, do you... Kér, kérdezném Wills asszonyt, hogy tudja hogy Kolicsek úr a mai nap folyamán csatlakozik-e hozzánk? Nem? Nem fog eljönni, én fogok a nevében beszélni. Rendben, akkor ön beszél helyette. Okay, let me go through what I am... Rendben, akkor elmondám, hogy mit javaslok. Az, ugyanúgy fog ezt kérdezni, mint tegnap. 6-6 perc az előadók számára, 4-4 perc az árnyék előadóknak, és aztán két percben szólalt hozzá még bármelyik képviselő, aki kíván, és aztán a bizottsági szót kap a végén, aki áttekintést adhat majd. Eredetileg a, másképp kívántam eljárni, de akkor kezdjük most az irányítást, a piac megnyitással a belföldi vasúti személyszállítási ágazatban. Elkadrai úr kapja meg 6 percben a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, nagyon örülök, hogy ma sor kerül az első eszmecserére egy olyan témakörről, amelynek igencsak komoly hatásai lehetnek az utasok millióira hiszen itt sokféle témára van szó, szóval elsősorban az ingázókat érinti mindez a mindennapokban, és hát az is kell, hogy legyen a célunk, hogy gondoskodjunk arról, hogy a vasúti közlekedés arányát növeljük, ahelyett, hogy még csökkenjen az itt tapasztalható utas forgalom. Tehát ennek megfelelő intézkedéseket kellene foganatosítanunk, de nyilvánvalóan nem korlátozhatjuk erre a javaslatainkat. A, a különböző közlekedési hálózatokkal nemzeti szinten már számos tapasztalatot szerezhettünk, és megállapítottuk, hogy nagyon is különböző hatásokat érnek el az intézkedések. Már kb. 20 éves tapasztalatom van nekem is ezzel a területtel, tehát a versenyképesség, a vasútakon nagyon nehezen növelhető, hiszen a nemzeti vállalatok nagyon sokszor monopól helyzetben vannak, itt ideológiai elgondolások és szerepet játszanak, itt muszáj valahogy a, az arany középutat megtartan, megtalálni, hogy ne az legyen a megoldás, hogy a nemzeti ideológiai megfontolások miatt a minőség nem fejlődik. Itt már pozitív tapasztalatokat is szereztünk, éppen ezért most már valóban az átmeneti időszakok megfelelő biztostásával és a rugalmasság megteremtésével, tehát itt a nemzeti szabályozás módosítására kell törekednünk, vigyázni kell arra, hogy azért korlátlan hozzáférést a piacokhoz egyelőre nem szabad még követelnünk, hiszen itt még nagyon sok állami munkahely is függ ettől az ágazattól, és hát az általános elv ugye a nyílt hozzáférés valamennyi eh, vállalkozó számára, de vannak olyan területek, ahol még um, állami vasútársaságok működnek, és ezeken a területeken többféle lehetőséget is biztosítani kell. Például Németország esetében láthattuk, hogy működhet az is, hogyha egy tagállam úgy dönt, hogy igen, nyitottá teszi a piacát, de csak egyes zónákban, és, és aztán fokozatosan vezeti be a liberalizációs intézkedések. Egyelőre olyan zónákat érint ez, amelyek nem annyira a súlyponti vasúti közlekedést jelentik az adott országban. És a, főleg azon területek érintettek, ahol az állami vasútársaságok már nem feltétlenül tudják önmagukban biztosítani a szolgáltatást, és a, ezeken a területeken, tehát nem feltétlenül csak állami e, munkahelyek segítségével biztosítják ezeket a szolgáltatásokat. E, tehát egy tagállam számára lehetővé kell tennünk azt, hogy meghatározhassák, voor de desbetreffende lijn. Het zal trouwens noodzakelijk zijn. Hogy adott menetvonatok esetében fenntartassák a monopól helyzetét az állami vasútársaságoknak. De ugyanakkor a gazdasági egyensúlyt is valamilyen módon fenn kell tartani, ami pedig az üzemeltetők vállalkozási struktúráját illeti, arra is oda kell figyelni, hogy semmiféle támogatásban ne részesüljenek a vállalatok, és minden inkább arra kellene törekednünk, hogy, hogy az elveg mellett kitartsunk ugyan, de bizonyos területeken a gyakorlati szempontokat figyelembe véve rugalmasságot is kell biztosítani a tagállamok számára. Tehát, amint mondtam, olyan felépítési, a felépítési struktúrákat kell teremteni, ahol bizonyos rugalmasság még, bizonyos fajta mozgástér marad még a vasúti társaságok számára, és a nemzeti jogalkotónak is mozgásteret kell egyelőre biztosítani, kivételeket is lehetővé kell tenni, például a helyi érdekű vasutak, vagy a városi közlekedés esetében a kötött pályás vasút közlekedés esetében is eh, egyelőre lehetővé kell tenni azt, hogy egy kézben maradjanak ezek a szolgáltatások, hogy a költségek szükségtelenül ne emelkedjenek. A tagállamoknak az üzemeltetőket arra rá kellene szorítaniuk, hogy a foglalkoztatási feltételeket, úgy alakítsák a szociális normák bizonyos szintjét biztosítani. Lehessen ezt ellenőrizni is kell nyilvánvalóan, és ezzel összefüggésben szeretném még azt is elmondani, hogy lehetséges, hogy még az utas jogok módosítására is szükség lesz, ott is még szabályozandó néhány terület. Nyilvánvalóan kérdéseket vet fel az együtt működés is. Itt ugye a bizottság javaslata arra irányul, hogy az üzemeltetők egyfajta hálózatot építsenek ki, és a jogalkotóknak is egy, még inkább együtt kellene működniük, de várom az árnyékelő adókkal történő első eszmecserét. Remélem, hogy, hogy ez mindenképpen vasúti ágazat erősítés fog vezetni. Most pedig a néppárt kap négy percben Csán úr. Robi. Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek a negyedik csomagnak, ennek a negyedik vasúti csomagnak az a célja, hogy megvalósulhasson Európában az egységes belső piac. Erre már, erre már régóta várunk. A háromféle érintett csoporttal mindenképpen konzultálni kell, először is az európai polgárokkal. Az a célunk, hogy a szolgáltatások javuljanak, a nélkül, hogy a díjak emelkednének, egyszerűbb, könnyebb tranzakciókra törekszünk a szolgáltatók és, a, és az adófizetők között, illetve nagyon fontos az is, hogy a költségvetéseket könnyítsük ezáltal a vasúti igazgatás adminisztrációját csökkenteni kívánjuk, úgy azt szeretnénk, hogyha ez tehát fenntartható módon csökkenne. Három fontos kérdésről szeretnék beszélni, a piac megnyitása, ezzel kapcsolatban, tehát a belső utas szállítással kapcsolatban, mindenképpen meg kell egyeznünk, a hagyományos, hosszú távú útvonalak, illetve a gyors vasútak esetében. 2019-ig ezt a megegyezést el kell érni. Szerintem a belül, belső, tehát a tagállamon belül, illetve a nemzetközi utasszállítás között nem kell különbséget, kell, nem kell különbséget tenni. Az is kérdés, hogy szükség van átmeneti időszakra, a jelenlegi jogszabályok ugyanis nem harmonikusak, a reciprocitásra vonatkozó záradékot eh, ki kell terjeszteni a harmadik országokra is. Második dolog. A gazdasági elemekre is gondolni kell. A közszolgáltatásokra vonatkozó eh, szerződéseket kell a vasútnak is biztosítani, ez egy nagyon kényes kérdés. Nagyon alaposan meg kell ezt vizsgálni, hiszen eltérnek a tagállamok. Az infrastruktúra karbantartójától, karbantartójával kapcsolatban az is nagyon fontos, hogy pontosan mi a jogállásuk, nos, kell, meg kell oldani azt, hogy fenntartható legyen a gazdasági tevékenységük. Nem tudom, hogy vannak-e alternatívák az eddigi javaslatokhoz képest. Igazán mire kell ásnunk, hogy ezt megtudjuk nem szabad a reform költségeit a adófizetőkre, illetve a felhasználókra hárítani. A bizottság hatástanulmányát is nagyon alaposan meg kell vizsgálni. Az átdolgozásban található alternatívákat is körül kell járni. Garantálni kell a, az európai az európai szabályozó függetlenségét, és kompenzálni kell a eddigi tagállami szabályzókat. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy koordináltan történjen ez a munka. Aztán az alapvető funkciókat meg kell tartani, tehát az infrastruktúra kezelőjének a kompetenciáit meg kell tartani, és természetesen szabályozni kell a szabályozóval való viszonyát. Köszönöm, Tremósza úr következik a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Filip Debakert képviselem, ő nem tudott eljönni. Nem én vagyok Filip Debaker. Nem igazán értek egyet az ő véleményével igazgatással kapcsolatban, tehát fölolvasom azt, amit küldött nekem tegnap. Először is köszönetet szeretném mondani a jelentéstevőnek, ugyanis De úr és jelentéstevő között voltak már eszmecserék. A negyedik vasúti csomag De úr véleményé szerint nagyon fontos. Abban minden, mindannyian egyetértünk, hogy meg kell nyitni a piacot, a kérdés csak az, hogy hogyan, mindannyian tudjuk, hogy mennyi, milyen haszonnal jár majd, milyen előnyökkel a ö, piac megnyitása, ez a következő lépés, hiszen nemzetközi szinten az ilyen típusú ö, utas és áruszállítási piac már megnyílt, úgyhogy úgy véli, hogy mindenképpen meg kell egyezni ez a jelentéssel kapcsolatban. Filip de Baker üdvözli a bizottság javaslatot. Ugyanakkor annak bizonyos aggájai, és talán ez itt a legfontosabb része az üzenetének, úgy véli, hogy bizonyos tagállamok talán arra használják fel az új szabályzatjavaslatot, hogy lehetetlenné tegyék a piacra történő belépést az új belépők számára. Elképzelhető, hogy bizonyos tagállamok tehát ilyen blokkoló viselkedéssel lépnek majd föl. Ami pedig az igazgatást illeti, úgy véli Philip de Bakker, hogy a teljes vertikális szétválasztás a legjobb módja annak, hogy megoldjuk a tulajdoni viszonyokat. Philip de Bakker úgy véli, hogy politikai szempontból ez nehezen megvalósítható így aztán a bizottsági javaslatot támogatja, hogy a holding struktúrák, holding társasági struktúrákat preferáljuk. Alapvetően Philip de Bakker a szubszidaritást támogatja, de ez mégis a jó irányba történő előrelépés. Nagyon fontos a pénzügyi átláthatóság, Így aztán ebben, az, ebben ezen a vonalon is munkálkodni kell. Ma reggel hozzátette az Debakker úr, hogy a kompetenciákat növelni kell, illetve az infrastruktúrák kezelőjének a függetlenségét garantálni kell. Ez nem minden tagállamban, ilyen egyszerű Európában. Néhány tagállamban ez, ez a helyzet nagyon jól körülhatárolt és világosan látható, de a déli országokban nem feltétlenül mindig ez a helyzet. Ugyanakkor ez elengedhetetlen a piac megfelelő működéséhez. Tehát a vasútársaságok és az infrastruktúra működtetője közötti megfelelő együttműködés kulcsfontosságú. Ezt üzente Philip de Bakker, és ha megengedi elnök úr, akkor az én véleményemmel egészíteném ki a mondandómat, ha még van egy kis időm. Kedves kollégák! Én szeretném, hogyha európai szabályzó jönne létre, ezt nem Filip de Bagger mondja, ezt én mondom. Két évvel ezelőtt az eldolgozással kapcsolatban is azt mondtam, hogy ez lenne a, a kívánatos cél, illetve a, ez az egyetlen megfelelős járható út. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Tremóhoz, Bizet képviselő négy perc, nem, Dürant asszony a zöldek nevében négy percen kapja meg a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ugye tudjuk, hogy uh, a ez egy közszolgálati szolgáltatás, és ezért tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban a bizottság álláspontja az, hogy maga a verseny az, ami stimulálja a versenyt. És ezért gyakorlatilag meglepő, hogy a bizottság itt azt javasolja, hogy a vasúti társaságokat ne kelljen szétszabdalni, én azt gondolom, hogy ez kontraproduktív lehet, hiszen nem lehet gyakorlatilag az a cél, hiszen gyakorlatilag a kiírások és a koncesziós szerződések következtében került sor ez a szétdarabozás. Én azt gondolom, hogy vannak nagy államok, Európában kisebb államok, és én azt gondolom, hogy így is úgy is ez a felosztás meg fog történni gyakorlatilag a kiírási rendszer miatt tehát gyakorlatilag ez ugyan hátrányos lesz, de mégis e, én azt gondolom, hogy már ma is nehéz az infrastruktúra üzemeltetők és a vasútársaságok közötti kontinuitást e, létrehozni, és azt gondolom, hogyha még kisebb részekre szakadnak föl ezek a cégek, akkor még nehezebb lesz. A szociális szempontokról pedig annyit, hogy gyakorlatilag nagy kihatása lesz annak, hogyha a, ezeket az anyagokat át kell venni, így gyakorlatilag a, hogyha a guruló járműveket átveszik, azonban a személyzetet pedig nem, és ővelük gyakorlatilag azt lehet tenni, amit csak szeretnének, hát akkor ez egy nehéz ügy lesz a, enne, ebben a modellben azt gondolom, hogy a szubszidiaritás és az arányosság gyakorlatilag szintén veszélybe kerül, és ezért az a véleményünk, hogy ezeket a munkákat feltétlenül még felül kell vizsgálni, annak érdekében, hogy a kis kisebb cégek nehogy még kisebb részegre szakadjanak, mert ez túlzottan drága is lenne, illetve nagyon sok koordinációs nehe, nehézséget is jelentene, valamint a felszabadítás tekintetében is nehézségeket jelentene. Lássak akkor az egyszer nevem. Köszönöm szépen. Én igazság szerint nem éltem el még ebben a pillérben, inkább a műszaki pillérrel foglalkoztam a vasúti csomagom belül, de néhány észrevételem lenne a vasúti személyszállítással kapcsolatban. E, legelőször is emlékeznünk kell arra is, hogy, hogy a vasúti személyszállítás területén nagyon eltérő a helyzet az egyes tagállamokban. Vannak olyan országok, ahol senki sem érdekelt igazából a személyszállításban, és gyakorlatilag állami támogatás vagy plusz támogatás nélkül ezek az országok nem is tudnának fenntartani utasszállító szállítási szolgáltatásokat, hiszen senki sem érdekelt ebben. Vannak olyan piacok, mint Németország, a Benelux államok, vagy Franciaország, ahol sokan érdekeltek a személyszállításban, de vannak országok, ahol egészen más a helyzet. És arra is oda kell figyelnünk, hogy a közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó szabályok lehet, hogy a piaci hozzáférést pontosan a nagyon érdekes piacokon korlátozzák majd. Arról is beszélnünk, hogy a töredezettséget, a vállalatok feldarabolását milyen messzire kívánjuk vinni. Úgy gondolom, hogy itt elsősorban az utasokra kell gondolnunk, azokra, akik használják a vasúti közlekedést, és hogy ők hogyan tudnak a regionális és nemzeti vonalak között például átszállni. Úgy gondolom, hogy a svájci rendszer kiválóan működik. Például ott nagyon jó a szállítási hálózat a nagy városok között, de a nemzetközi és a regionális vasúti közlekedés is biztosított. Ha ezt a filozófiát követnénk, akkor úgy gondolom, hogy kiváló munkát végezhetünk ezen a hosszú úton a, a, a vasút, negyedik vasúti csomag projektjén belül. Sok sikert kívánok el az előadóknak, most pedig Vilszasszony kapja meg a szót négy percben. Köszönöm szépen a, negyedik vasúti csomaggal a bizottság továbbra is tévedhetetlenül a liberalizációt kívánja megkövetelni a a vasúti térségben is, és ez a kompromisszmentes politika, ez um, veszélyes is lehet, hiszen itt nem feltétlenül arra van szó, hogy az utasok számára a szolgáltatásokat javítsák, nem a magán vasútársaságoknak kívánnak több megbízást biztosítani méghozzá az állam és az utasok kárára, hiszen tőlük megvonják azt is, hogy maguk alakítsák a vasúti szolgáltatásokat. Meggyőződésem az, hogy a bizottság ezen javaslatának valóban az a célja, hogy a 2012. december 15-én életbe lépett első vasúti csomag uh, átdolgozását tovább módosítsa, és valóban meglepő számomra, hogy megint arra kívánnak bennünket kötelezni, hogy szétválasztjuk a különböző pályahálózat működtetőket és a vasúti társaságokat, mert megint erről vitázunk, amikor legutóbb júliusban is már egy olyan kompromisszum született, amelyel az én frakcióm például egyáltalán nincs megelégedve nagyon fontos elemeket nem is tartalmaz az a kompromisszum, és a liberalizáció eddigi mérleg egyáltalán nem ad okot arra, hogy a jelenlegi plurális vasúttársasági formákat új jogi szabályok által korlátozzuk, és a teljes strukturális pályahálózat és vonat működtetési elválasztást, elkülönítést követeljük meg, ez nem kielégítő. Számukra a GUE számára mindig is egyértelmű volt, hogy vasúti hálózat egy, egy nagyon komoly, integrált terület, amelyet nem szabad a nyereség érdekében egyes darabokra szétdarabolni. Ez csak államilag és demokratikusan irányított rendszerben lehet jövőképessé tenni, ezekkel a támogatásokkal lehet garantálni a vasút jövőjét. unternehmen das die möglichkeit der az a lehetőség a foglalkoztatottak számára, hogy egy integrált rendszeren belül különböző munkahelyeket is betöltsenek, és munkáját váltsanak a koncernen belül. Ez egy nagyon fontos lehetőség a munkavállalók számára, ezt nem szabad megszüntetni. A teljes eh, elkülönítése az egyes társasági uh, részeknek ez lehetetlenné tenni, és ezzel a tapasztalt és kiválóan képzett munkaerő is elveszhetne. Aztán Kalesz biztos úr egyik nyilatkozatára reagálnék, ugye ő arról szólt, hogy egységes vasúti térséget kellene megteremteni, és meg kell nyitni a belföldi vasúti személyszállítást, piacát ő egyáltalán nem tart attól, hogy a munkakörülmények romlanának ezzel a tagállami tapasztalatok azon államokban, ahol megnyitották a vasúti piacot, azt mutatják, hogy igenis javulhatnak a munkahely teremtés körülményei, ez áll a közleményben, de az Egyesült Királyságban például az egyáltalán nem így van, az ő példájuk igencsak jól megmutatja, hogy a nagyobb versenyhelyzet bizonytalanságot, rosszabb minőséget hoz, a bizonytalan munkahelyek elterjedése volt tapasztalható, árdömping, a biztos munkáják elvesztése, az árak növekedése és csak a nyereséges vonalakon történő szolgáltatás biztosítás, mindezek olyan jelenségek, amelyek ellenén fellépni kívánok. Köszönjük szépen, Panyol úr kapja meg a szót két percben. A kollégák tudják, hogy a német és a francia álláspontok eh, eh, eh, másképp néznek ki, ők ugye egy köztes megoldást is támogattak a vállalatok feldarabolása során. Úgy gondoljuk, a jelenlegi javaslat is elfogadható, hogyha vannak kivételek, ahol a pályázat működtető függetlensége biztosítva van, ez azt jelenti, hogy ugyanazon vállalaton belül vertikálisan el kell külíteni a pályahálózat működtetést és a vonat üzemeltetést, tehát egy vállalaton belül e, garanciát kell biztosítani arra, hogy jogilag és pénzügyileg elválnak ezek a területek. És aujourd'hui l'examen ce texte. Je... Azt is megvitattuk, hogy az Európai Parlament ezeket a célkitűzéseket, amelyek az elkülönítésre vonatkozók továbbra is megvalósítani törekszik, de ugyanakkor vannak gazdasági és szociális fenntartások, itt vannak olyan gazdasági kötelezettségek, amelyeket vállalnunk kell, vannak olyan tagállamok, ahol ez az elkülönítés negatív következményekkel járna, és hát annak a veszélyes fennáll, hogy a rugalmatlanság további károkat okoz, hiszen a szinergia hatások ezzel elvesznének. A biztonságot sem szabad veszélyeztetni azáltal, hogy még inkább bevatkozunk a piac ba, és még bonyolultabbá tesszük a vállalati struktúrákat. Még egyszer mondanám, hogy a közszolgáltatási kötelezettségek e, is kapcsolódnak az irányításhoz. Köszönöm, most pedig Bach úr kapja meg a szót két csinálom. Köszönöm szépen, elnök úr! Csak röviden szeretnék az irányítással kapcsolatban hozzászólni az eszmecseréhez. A bizottság javaslata csalódást okozott számomra. Én azt szerettem volna, hogy a bizottság többféle lehetőséget és nyitva hagyna, nyitva vágyott volna Európán belül különböző modellek léteznek az egyes tagállamokban, az egyes vasúti társaságok tekintetében. Vannak olyan társaságok, amelyek az utasok teljes mértékű megelégedettséggel működnek, ahol munkahelyeket teremtettek, megfelelő befektetések történtek, az ügyfelek elégedettek, tehát a szolgáltatások, és úgy gondolom, hogy az átdolgozás, most nem akarom megismételni azt, amiről annak idején vitatkoztunk, de úgy gondolom, hogy ezzel az átdolgozással olyan jogszabályok születtek, ahol a kereszttámogatást megakadályozhatjuk, a mentességet is garantálni tudjuk, és ahol a szabályozó felelősségének erősítését is el tudjuk érni ezzel, tehát tudnánk dolgozni ez a a jogszabályok működőképesek, és a polgárok egyáltalán nem értik azt, hogy két-három-négy hónap múlva új jogszabályokat akarunk bevezetni. A közszolgáltatási kötelezettségek kapcsolatos irányelvre vonatkozóan elmondanám, hogy az erre vonatkozó javaslat én úgy vélem nem igazán kiforrott még, és egyébként is a szubszidiaritás elve alá esik, hiszen a szerződések alapján a közszolgáltatások biztosítása tagállami hatáskörbe tartozik, és örülök annak, hogy több parlamenti képviseletre több tagállam is így vélekedik, és a, a bizottságnál benyújtották az erre vonatkozó szakvéleményüket, és, és azt kívánják, hogy maradjon a jelenlegi jogszabályi keret ezzel pedig ez a területek a szubszidaritás elve alá esik, és a bizottság itt nem léphet tovább. Szenelova asszony kapja meg két percben a szót. Já si myslím, že máme všichni v podstatě na paměti. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy mindannyian körülbelül ugyanúgy vélekedünk arról, hogy mi is mindennek a célja, azt szeretnénk, hogyha magas szintű lenne a vasúti szolgáltatás a kevéssé gazdag régiókban is. A verseny, mint olyan, illetve a fragmentáció hiánya nem feltétlenül jelenti azt, hogy elérjük a céljunkat, céljainkat. Szerintem először is azt kéne megnézni, hogy mit is jelent az általános érdekű szolgáltatás kifejezés. Én úgy gondolom, hogy az a közigazgatási szolgáltatás része, amely a vasútért, a közérdekű szolgáltatásokért felelős, most nekik is be kell avatkozni a piacba. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Zuribi úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék hozzászólni ehhez a kérdéshez. D'abord, je crois que ce... És két pontot szeretnék kiemelni. A, a PSO-ról legközelebb beszélünk Grossúra. Akkor most, most miről beszélünk? Mert mindenki össze-vissza beszél, mindenki mindenről beszél, ami eszé, mindenki arról beszél, ami eszébe jut. Megmondom, miről beszélünk. A belföldi utasszállítási piac megnyitása és ideálnyitása. Tehát negyedik vasúti csomagról van szó. Hogyha ezt megtettük, akkor befelé utasszállítási piac megnyitása és PSO kérdésekről is beszélünk. Most akkor az elkadrai jelentéshez kíván hozzászólni, vagy a PSO-ról? Akkor az irányításról most beszélhetek? Elmondhatja igen, hogy mit gondol erről. Hogy lássam, milyen nagy lelkű vagyok, még egyszer indítom az óra. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor a governance kapcsolatban szeretnék valamit elmondani, és hadd mondjam el azt, hogy a bizottság itt olyan lehetőséget kíván teremteni, melyel a modelleket nem különíti el teljesen egymástól, hanem valamiféle ilyen kínai nagyfalat épít csak fel. Tehát gyakorlatilag ezzel megakadályozza, hogy integrált modellt ajánlhasson valamelyik tagállam. Én azt gondolom, hogy ezt a modellt le kellene gyengíteni, hogy ne dogmatikus alapokon történjen, és gyakorlatilag, hogy ne kelljen az integrált modellel szemben a szétválasztott modellt alkalmazni. Tehát hadd válaszol szabadon a tagállam. Tehát legyen egy, vagy kérhessük az átláthatóságot a tagállamtól, ez a lehetőség is legyen meg, és hogyha pedig az igazgatást és az infrastruktúrát ketté akarják választani, akkor ez is lehetséges legyen. Másrészt pedig a pénzügyi áramlatokat is eh, átláthatóan kelljen kezelni. Tehát én nem tudom megérteni, hogy hogyan tilthassa meg egy állam, hogy megtiltsa azt egy vasúti társaságnak, hogy a saját hagyományok, döntések, tapasztalatok alapján saját magát megszervezze egy vasútársaság. Tehát én ezért is azt gondolom, hogy hiba lenne az integrált modellt és a szétválasztott modellt egymással szembeállítani. Én azt gondolom, hogy nagyon is liberális kell, hogy legyen a hozzáállásunk, de hát hogyha liberális, akkor pedig miért ne adhatnánk meg a lehetőségeket a választásra? Tehát, hogy a pénzáramlatok átláthatóságát teremtsük meg, és a függetlenség, amit meg kell valósítani. Tehát én gyakorlatilag erre szerettem volna kitérni, remélem, hogy a bizottság eredeti hozzáállását változtat, meg lehet változtatni, hogy gyakorlatilag szabadon választhassanak a tagállamok a kettő között. Igen, köszönöm. Én azt gondolom, hogy itt a frakciókban, frakciókon belül is vannak eltérő hozzáállások. ő most éppen itt mosolyog a bajusz alatt, de végső soron, tehát gyakorlatilag e, már nem arról vitatkozunk, amiről korábban, hanem itt gyakorlatilag a pénzügyi mozgások átláthatósága, és nem csak az átláthatósága, hanem hogy mire fordítjuk a pénzeket. Én egy olyan országból jövök, ahol az infrastruktúrában nagyon jól lehet keresni. Én azt gondolom, hogy az egyetlen ország Németország, ahol az infrastruktúrával pénzt lehet keresni. A kérdés csak az, hogy ezt mire adjuk ki. Tehát nem csak átláthatóságot szeretnék, hanem tudni akarom, hogy mire fordítják a pénzt. Tehát, hogy például felvásárolják a versenytársukat, vagy például megvesznek az, Egyesült Államokba egy busztársaságot, vagy hogy például az út utasok érdekében belefektetik az infrastruktúrába, vagy hogy például később ne legyenek ilyen elhagyott pályaudvarok, meg rossz sín rendszerek. Tehát én tudni szeretném, hogy mire költik, és gondolom, hogy a többi frakcióban is valami ilyesmiről lehet szó, tehát én azt szeretném, hogy világosan legyen leszabályozva, hogy azt a pénzt, amit az infrastruktúrával keresnek, az maradjon is az infrastruktúrában. Például a Norvégiában már nem is, nincsenek is ö, pénztárak, mert azt gondolják az emberek, hogy az, hogy megmaradjanak a vasúti sinek és az, az összekapcsolatok, az a fenntarthatóság lényege. És ez máshogy van egyébként Európában, tehát nagyon gyakran ezeknek a pénzeknek a több mint a felét nem, a pénztári kiadásokra adják ki, tehát gyakorlatilag már nem is magáért a mobilitást szolgálják ezek a pénzek, hanem gyakorlatilag végsősoron ez egy alapjogot kell, hogy szolgáljon, hogy mindegy, hogy az ember hol lakik, használhassa a vasúti szolgáltatásokat. Jó, következik a a belügyi ö, szolgáltatások szabadítása, Gross a jelent, jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök úr! Hogyha hallom a kollégák intervencióit, és az én véleményemet, hogy itt egy olyan csomaggal állunk szemben, amelyeket azért nagyon érdekes lenne így együtt a két jelentés tükrében, és minden frakcióval együtt megvitatni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a teljes csomag egy egységet képez, és ezért azt gondolom, hogy a tegnapi eszmecsere is nagyon fontos. Tehát ne legyenek illúzióink, hogyha a technológiák egyre jobban elérik a határaikat, és mi az infrastruktúráinkat nem javítjuk, és ez a tentés CEF irányába próbálok most rámutatni, akkor az egész csak egy nagy elmélet marad. Tehát, hogyha megnézem a bizottság javaslatát, akkor azért legyünk ferrek, és valljuk be, hogy ők azért megkérdezték a széles ö, nagyközönséget a piac nyitásról és a társaságok struktúrájáról, jövőbeli struktúrájáról ők eszmecserét szeretnének folytatni, tehát nem arról van szó, hogy tegnap döntöttek róla, és ma szeretnénk elég megbeszélni. Tehát egy harmadik pont, hogy azt gondolom, hogy ennek a csomagnak van lehetősége, van esélye arra, hogy valamit hozzon a konyhára. Tehát, hogyha a vasút tényleg európai vasút legyen holnap, és érdekes terület, ami egyébként a növekedést is növelheti, akkor én meg vagyok rá győződve, hogy a polgáraink számára is e, előnyöket fog a konyhára hozni. Tehát néha a kollégáim sem tudják, hogy most a vasutat támogatják, hiszen itt nagyon nagy számokról van szó, vagy pedig tényleg csak az utasok szemüvegén keresztül nézzük el dolgokat. De hát mindkettőt meg kell tudni összekötni, mindkét érdek e, csoportot. És tehát nagyon fontos, hogy a jó munkát, amit itt elvégeztünk, nem szabad szétzúzni, és másrésztről pedig persze nagyon fontos, hogy a szolgáltatás minősége is növekedjen, az utasok érdeke is érvényesüljön. Tehát gyakorlatilag ez kell, hogy legyen a cél. Az út, amivel ezt elérjük, e, az pedig különböző intézkedésekkel kerül elérésre. Az első ilyen kérdés, ez a helyi hatóságok kérdése, hogy itt a bizottság is erre utal, és ez nagyon is jelentős. Tehát a helyi hatóságoknak közlekedési terveket kell készíteni, amelyek multimodális és globális jellegűeknek kell lenni, tehát nem csak a vasutat kell, hogy figyelembe vegyék, hanem egy globális jelleggel kell, hogy rendelkezzenek, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy igenis a polgárok érdekét kell e, figyelemmel kísérniük. Tehát fontos-e ez a szolgáltatás, vagy nem? Ez a hatóság a hatékonysági szempontokat is e, elemzi majd, és akkor nyilván a minőségi normákat is szabályozni fogja. Ezek mik? A standardok,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 nyilván környezetvédelmi és szociális normák is, hiszen amit el szeretnénk érni, az nem valamiféle leépítés ezeknek a szempontoknak, tehát ezeket növelni kell. A másik dolog, az pedig az unbundling, a felosztás. És azt gondolom, hogy a kollégáimmal egyetértek, hogy minél több flexibilitást kell, rugalmasságot kell biztosítani, hiszen az, amit itt biztosítunk, az gyakorlatilag se a kicsiknek, se a nagyoknak nem teljesen felelne meg, tehát nagyon is figyelni kell arra, hogy itt különböző különböző országokkal van dolgunk, és az a tér, amit gyakorlatilag itt rendelkezésre bocsátunk, Vassai de vi, ahogy a francia mondja, és ezért azt gondolom, hogy itt a realitásokhoz kell igazodnunk, és ezért ezt nem lehet teljesen mereven szabályozni. Nagyon fontos a pénz, amit kiadunk ezekre a szolgáltatásokra, és éppen ezért azt gondolom, hogy itt a helyi hatóságok szerepe rendkívül fontos. Tehát eh, javítani kell a szabályozást, és a pénzekkel, hiszen itt adópénzekről beszélünk, nagyon fontos, hogy a, az utasok szemszögéből ez valóban szolgáltatásjavuláshoz vezessen, és az adófizetők számára pedig egy kedvező, hatékony beruházást jelentsen, tehát, tehát az ár teljesítmény arány megfelelő legyen, és hogyha pedig ezt nem túl dogmatikusan fogjuk megközelíteni, akkor nyilván ez sikerül. És azért itt most a többi jelentéshez is hadd csatlakozzak a dogma mm, említése szempontjából. Nagyon jó lenne, hogyha hatékonyságot keresnénk az eszmecsere során, nem annyira dogmákat próbálnánk itt se strukturális, se pedig valamiféle közbeszerzési szempontból le szögezni. Én azt gondolom, hogy a hatékonyság az legeslegfontosabb. Nagyon fontos, hogy itt meg kell találnunk a, a hidakat az egyes területek között, tehát nagyon fontos, hogy struktúrákat kell kialakítani a különböző területek között. Az én véleményem az, hogy a szabályozó hatóságnak nagyon nagy szerepe lesz, és az átláthatóságnak is, hiszen a pénzek áramlását felügyelni kell tudni, és én azt gondolom, hogy a jövőben egy kicsit talán túl elméleti volt ez a szabályzás, nagyon fontos, hogy gyakorlati legyen, de a koordinációt azért megkever keverjük össze a piacot eltorzító protekcionizmussal, ami azért ebbe a struktúrában bele gondolható. Tehát itt azért tegyük rá az ujjunkat a sebre, és egy kicsit hat fájjon ez, hiszen nagyon fontos, hogy ö, itt ö, különbséget kell tennünk a két terület között, hiszen a vasút területe nagyon nagy tényező lehet a növekedés és a munkaerőpiac fejlődése szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen, Liberacki úr kapja meg négy percben a szót a szocialisták nevében. Köszönöm szépen. Gross úr által elmondottak szellemében, azaz, hogy hogy anélkül, túl radikálisá válnánk, és ugyanakkor bizonyos makrogazdasági szempontok és célok figyelembevételével, és az kellene, hogy legyen a célunk, hogy a vasúti közlekedés a nagyobb arányt, nagyobb arányát fedje le a teljes európai közlekedésnek, és fontos lenne egy európai határokon átnyúló, az egész kontinens felülelő közlekedési hálózatot kialakítani, ebbe be kellene kapcsolni a regionális helyi rendszereket, és nyilvánvalóan az lenne a legfontosabb, hogy az utasok helyzetét javítsuk, nekik kell jogokat biztosítani, és az ő sajátos igényeiket kell kielégíteni. Mindezeket figyelembe véve, és mindezt kielemezve arra hajlunk, hogy, hogy talán térjünk vissza ahhoz, amit Kopernikus mondott, mi szerint sok esetben a rossz pénz helyettesít a jó pénzt, néha mi, vagy akár az utasok is a legrosszabb, legolcsóbb megoldást választják, amelyek nem feltétlenül a leghatékonyabb megoldások is. Ami igazán fontos, az a következő. Először is a liberalizáció lehet egy cél, de sokkal inkább eszköze lehet -e annak, hogy az alapvető legfontosabb célt előrjük, azaz a hatékonyan működő vasúti rendszert. A liberalizáció nem lehet öncél. A, a tömegközlekedést mindenképpen hozzáférhetővé, megfizethetővé kell tenni. Pénzügyi, szociális és más szempontokból is mindenki számára elérhetővé kell ezt tenni ez azt is jelenti, hogy bizonyos szociális normákat be kell tartanunk. Megfelelő támogatást, forrásokat kell elkülönítenünk erre a célra, és talán azt is meg kellene vitatnunk, hogy talán e, hogy egy adott menetvonal esetében, egy adott vonat esetében mennyit tudunk e, közpénzekbe erre fordítani, és hogyan lehet ezt az összeget megállapítani? Kilométerenként, utasonként kívánunk el pénzt fordítani a vasút közlekedésre, vagy sem? A saját lengyelországi tapasztalatom az, hogy általában az ár a legfontosabb kritérium. Ez egy természetesen nagyon gyakorlati szempont, és itt megint csak arra van szó, hogy a, a rossz pénz helyettesíti a jó pénzt, az igazán stabil megoldások helyett a, olcsóságot, a spórolást részesítik sokan eh, előnyben, és mindenképpen fontos tehát az átgondolt választási lehetőség biztosítása. És ami a közszolgáltatási kötelezettséget illeti, itt mindig felmerül a kérdés az Európai Vasúti Ügynökség, illetve a Nemzeti Ügynökségek szerepe, mely tudja jobban a fenntartható vasúti szolgáltatást irányítani. Jobb, hogyha az infrastruktúrát feldaraboljuk, vagy talán jobb megoldás az, hogyha a holding struktúrához és holding struktúra mellett tartanánk ki. Tehát itt nagyon sok fontos kérdés merül fel, és hát itt ugye meg kell adni a végső válaszokat, amelyek azt az új európai vasúti rendszert um, alakítják majd. Talán kezdettől fogva meg kellett volna válaszolni ezeket a kérdéseket. Köszönjük szépen, most pedig Tremóz úr kapja meg négy percben a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák, megint itt vagyunk. Az első vasúti csomag átdolgozását követően megint újra kezdjük az eszmecserét a negyedik vasúti csomagról. Remélem, hogy a negyedik vasúti csomag átdolgozásra kerül, mielőtt igazából végrehajtanánk ezt. Kedves kollégák, úgy gondolom valamilyen egyet értünk abban, hogy a jelenlegi helyzet nem fenntartató, el kell ismernünk azt, hogy az elmúlt évtizedben három vasúti csomaggal is foglalkoztunk, amelyek célja az volt, hogy megnyissuk a vasúti piacot, versenyképesebbé tegyük a vasutat, de hát azt is látnunk kell, hogy jelenleg az aránya a vasúti forgalomnak igencsak szerény. Vannak olyan tagállamok, ahol a vasúti közlekedés aránya csökkenőben van. Az átdolgozási dossziéban sem sikerült egy csodálatos megoldást találnunk. Nincsen semmiféle ideológiai elv, amelyhez ragaszkodnék. Én nyitott vagyok a tanulásra, szeretném, hogyha az ágazat a lehető legjobb létező gyakorlatokat követni. Én azért is vagyok itt, és azért is kezdjük meg ezt az új eszmecseret. Ami a kötelező versenytárgyalási eljárást, illetve a közszolgáltatások tekintetében, ezt nem ellenzem, én ezt akár támogatni is tudom, ezt az elképzelést, hogyha akkor, hogyha a versenytárgyalási eljárások nem a státuszkód szolgálják, hanem megnyitják a piacot. Talán a küszöböt kellene átgondolni, hogy mely volument kötelező versenytárgyalási eljárás lefolytatása például egy kisebb önkormányzatok esetében. Aztán az átmeneti időszakok, mielőtt bevezetésre kerül a versenytárgyalási eljárás kötelező jellege. Én nem támogatom ezeket az átmeneti időszakokat, emiatt sok időt elvesztegetünk, és a vasúti változások éppen ezért nem elég gyorsan haladnak előre. Ami a nyitott hozzáférés és a a közszolgáltatási kötelezettséget illeti úgy gondolom, hogy itt egyensúlyt kell teremteni a megnyitás és a menetvonalak nyereségessége között. A Philip de korábban már elmondta, el kell kerülnünk azt, hogy a nyitott hozzáférés érvével a, használják a PSO szabályozást, hogy megakadályozzák új piaci szereplők belépését. Úgy gondolom, mindenki számára minimális standardokat kellene megállapítani, de azzal is szembe kell néznünk, hogy vannak olyan, ö, olyan szabályzatok, már létező szabályok, amiket nem szabad fenntartani. Igen, tiszteletben kell tartani a kollektív ö, tárgyalások eredményeit, de ö, ahogy már az átdolgozással kapcsolatos ö, vitákban is mondtam, itt vannak dolgok, amiket módosítani kell. Aztán ott van a versenyel kapcsolatos jelentés, a bizottsági dokumentumban a közlekedési ágazata is kitérnek. Itt nagyon oda kell figyelnünk az állami támogatásokra, a közszolgáltatási kötelezettségre és az átláthatóság mindenképpen kulcsfontossága. Köszönjük szépen, Tremozó, Züribi úr, a zöldek nevében kap Köszönöm szépen, elnök úr! Ez ugye a negyedik vasúti csomag, amelyről itt beszélünk, és a bizottság itt tehát el szeretné a vasúti térséget tenni, a vasúti ágazatot. Tehát megnyitjuk, és hát minden intézkedés azt kellene, hogy szolgálja, hogy ezt a célt elérjük. De hát mégis oda kell figyelni arra, hogy hogyan valósul meg a vasúti piac megnyitása, ami a PSO jelentést illeti. van két számomra nagyon fontos téma, amelyekre oda kell figyelnünk. Az egyik, az egyik arra vonatkozik, hogy ez adott területen a vasúti szállítását felelős, szabályozó hatóság felelősségi köreit kell meghatároznunk, tehát egyelőre nem írhatjuk elő azt a hatóságok szemmel hogy versenytárgyalási eljárásokat folytatjanak, folytassanak le. Hogyha alapvetően az utasok, az ügyfelek és a vasúti társaságok elégedettek, akkor nem értem, hogy miért kell a, az illetékes hatóságok döntéseit megkérdőjelezni egészen addig, amíg az eredmények pozitívak és mindenki elégedett, addig ezt nem biztos, hogy meg kellene változtatni. Ami a PSO rendeltet illeti, ugye lehetséges helyi szinten is versenytárgyalást kiírni, annak érdekében például Franciaországban az állami szolgáltató, az SNCF versenytársakat kaphasson. Tehát, hogy Európa megnyitja a lehetőséget a helyi önkormányzatok számára, hogy versenytárgyást írjon ki, és a létező állami vasútársaságok mellett mások számára is megnyissa a piacot. Ez nagyszerű, de hogyha adott helyen elégedettek az adott létező szolgáltatása, akkor úgy gondolom, hogy túllövünk a célon, hogyha ezt meg akarjuk változtatni. Aztán a második téma, amelyre szeretnék kitérni, az a szociális kérdések területe. Úgy gondolom, hogy erről alig esett szó, a bizottsági javaslatban sem jelent meg ez a téma. És azt gondolom, hogy ezt újra át kellene gondolnunk, és a parlamenti munka során ezzel is foglalkoznunk kell. Egy piac megnyitása nem jelentheti azt, hogy dömping bérek jelennek meg. Úgy gondolom, nem lehet ez egy dogma, hogy megnyissuk a piacot minden ára, és azért, mert nyitott a piac, azért még nem kell mindent megváltoztatni. Mi azt akarjuk, hogy az utasok elégedettek legyenek, hogy a vasúti közlekedés biztonságos legyen, hogy pontosan közlekedjenek a vonatok, hogy megfelelő tájékoztatást biztosítanak az utasok számára, ahol az árak és a díjszabás átláthatós eh, megfelelő, és A-ból B-be megfelelően tudják szállítani az utasokat. Ezt pedig úgy kell elérni, hogy a szociális normákat is mindeközben tiszteletben tartják, de ugyanakkor ez a felvetés még hiányzik a bizottsági javaslatból. Úgy gondolom, minek nekünk kell foglalkozni ezzel a két területe. Egyrészt tehát az illetékes hatóságok mozgástere és rugalmassága, másrészt pedig tehát a szociális normák bevezetése, hogyha ezek nem érvényesülnek, akkor olyan fajta piacnyitás történik, a, amely dogmatikusan csak a piac megnyitására koncentrál, és a szociális kérdéseket teljesen háttérbe szorulnak. Én nem hiszem, hogy ez lenne a célunk, hogy az Európai Parlament ilyenfajta piacnyitást szeretne elérni. Mi jobb vasúti közlekedést szeretnénk, de nem dogmatikus piacitás és nagyobb rugalmasságot kívánunk összesíteni az illetékes hatóságoknak. Köszönjük, Zéler úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék elnézést kérni. Az én válaszaim ugye már erre a jelentésre eh, vonatkoz eh, a Vlasek úrtól eh, kaptam ezzel kapcsolatos fejezéseket, ezt nem fogom felolvasni, mert már nincs erre idő, nem tudtam, hogy megváltozott a a vasúti jelentések tárgyásának sorrendje. Köszönjük szépen, Robert, ezt az összes, most pedig Vilsz asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen a PSO rendeletet, ugye tíz éves vita után és három különböző bizottsági javaslatot követően fogadtuk el, és 2009-ben lépett ez hatályban. Németországban csak 2013. január 1-én lépett ez életbe a 317-es rendelet, illetve törvény szabályozza az irányelben foglaltakat Németországban. Ami a gyakorlati végrehajtást illeti, itt alapvető módosításokra van szükség. Úgy gondolom, hogy tartalmi és időbeli szempontokból is a javaslat kérdéses. A bizottság vagy többlet terheket, több bürokratikus követelményt fogalmaz meg, vagy pedig a jelenlegi sátuszkó ellen kíván fellépni, és kötelező versenytárgyalási eljárásokat kíván előírni a vasúti személyszállításban. Az Európai Bizottság a közszolgáltatási versenytárgyalásokat 2019. decemberétől kívánja bevezetni a 2022. december 31-ig nyílna lehetőség arra, hogy közvetlenül is közszolgáltatási szerződéseket írjanak el a szolgáltatókkal az önkormányzatok. Ugyanakkor a hatóságok számára azt is lehetővé kellene tenni, hogyha ne írjanak ki versenytárást akkor, hogy az ezzel járó költségek magasabbak lennének, mint az a haszon, amit ezzel el lehetne érni. Néhány előttem szóló uh, már a Lisszaboni szerződés 26-os pontjára is utaltak, ahol az illetékes hatóságok szabad választási jogáról van szó, arra vonatkozóan, hogy a közszolgáltatásokat milyen formában kívánják biztosítani, mindenképpen fel kell tartani ezt a jogot, különben a helyi önkormányzatok mozgástere tovább szűkölne, és attól félünk, hogy a minőség biztosítása és a szolgáltatások teljes földrajzi lefedettsége nem érvényesülne, és fennáll annak a veszélyes, hogy a legolcsóbb és nem a legjobb megoldás valósulna meg, a szociális dömping jelenne meg, amely a foglalkoztatottakat károsítana. Ennyi lenne, elnök úr, köszönöm. Köszönjük szépen, Wills asszony, akkor a következő kértek még szólt. Két percben nagyon szigorúan be kell tartani az Elkatawel, Bakul, Panyolú, Durán asszony, és így tovább. Elkadzsai úr, tehát először két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, itt egy kis zavar keletkezett, ez azt mutatja, hogy a két jelentés nagyon szorosan összefügg, és hát elkerülhetetlen, hogy Matyősén egyet értsünk abban az irányban, hogy merre is kívánunk haladni, de mégiscsak szeretném a következőket elmondani. Két dolgot szeretnék kiemelni ebből a jelentésből. És hát itt a szükséges rugalmasság Túl is szó van, erről is szóltam, mert hát itt tagállamonként változó a helyzet, nagyon nagyok az eltérések, éppen ezért gondoskodunk kell arról, hogy a törvények ne legyenek túl merevek, különösen azon rendelkezések tekintetében, amelyek a közszolgáltatási szerződéseket érintik, különösen kis tagállamokban nem lenne megfelelő, hogyha feldarabolnák ezeket a szolgáltatásokat, tehát itt nagyobb mozgásteret kell biztosítani, nem szabad túl merev előjárásokat bevezetni. Ugyanez érvényes a következő témára is. az a kérdés, hogy valamelyik közszolgáltatási szerződés versenytárgyási eljárás keretében kell-e odaítélni, vagy pedig lehetőség nyíljon arra is, hogy a továbbiakban is lehessen közvetlenül odaítélni szerződéseket úgy gondolom, hogy egyelőre a bizottsági javaslat nem elég rugalmas, és ezen változtatnunk kell. Tehát ez lenne két alapvető kérdés, amelyek nyilvánvalóan összefüggnek azzal, amit már a bevezetőmben elmondtam. Ugye itt valóban a nyitott piac, a szabadi piaci hozzáférés elveit kívánjuk megvalósítani, de ezekkel összefüggésben az említetteket és figyelembe kell venni. Most pedig Bakkúr kapja meg két percben a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a két percet nem fogom kihasználni, hiszen már előtte elmondtam, hogy a szubszidiaritás elve és szerepet játszik itt Szerubi úr, és erre kitér, tehát a nemzeti hatóságoknak mindenképpen um, bele kell, hogy tudjanak szólni a különböző döntésekben. Az rendben van, hogy versenytárgyási eljárás kell kiírni. Úgy gondolom, vannak olyan tagállamok, ahol ezek azért nem alkalmazzák, mert a területi sajátosságok olyanok, amilyenek van egy nagyon jól működő hálózatuk, ahol az utasok elégedettek, a szolgáltatások, és ahol egy ilyen hálózatot, egy jól működő hálózatot kívánna a bizottság szétdarabolni, hát ennek semmi értelme nincsen. Valóban az adófizetők pénzére is oda kell figyelni, ennek nincs értelme, és ezért óvaintenék attól, hogy a már létező, jól működő közlekedési hálózatokat ideológiai szempontoktól vezérelve feldaraboljuk, ennyit szerettem volna még hozzáfűzni, és ami pedig a szociális körülményeket illeti, hát ez a szokásos bizottsági eljárása. A bizottság a versenyt akarja biztosítani, és aztán a szociális hatásokról pedig eh, megfelelkezik a szociális dömping és az ezzel kapcsolatos problémák, aztán a tagállamokra maradnak, és a, ugye a szociális ügyek a tagállamok hatos, hatáskörébe tartoznak, de én itt hiányolom azt, hogy a bizottság részéről uniós szintű szociális javaslatok is szülessenek a vasúti e, ágazatban. Köszönöm szépen. Panyol úr kapja meg két percben a szót. Monsieur le Président, chers collègues, je pense on est sur... Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Azt gondolom, hogy a harmadik vasúti csomag keretében egy politikai irányelvel állunk szemben, és ezért is nagyon fontos, hogy elgondolkozzunk arról, hogy a mai rendszer, fennálló rendszer, és talán épp a előbb elhangzott kommentár a kollégánk részéről, hogy a vonatok késnek, és ezért az utasok nem elégedettek a jelenlegi rendszerrel. De hát természetesen a hálózatok megnyitásával kapcsolatos ígéretek, hatékonyság, szolgáltatások javítása azért úgy tűnik, hogy nem egészen cseng egybe a realitásokkal. Tehát ezért is ezen a területen azt gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk a dolgokat, és a bizottság javasolta, hogy a szolgáltatási szerződések verseny helyzetét kell kialakítani, de hát természetesen azért nem fogjuk tudni ezt a nagyon gyönyörű helyzetet elérni, amit azért szeretnénk, hiszen a liberalizációnak vannak negatív következményei is a közszolgáltatások területén. Néhány tagállamban ennek láthattuk az a munkavállalói oldalról a negatív oldalai. Tehát emiatt azt gondolom, hogy reagálhatunk erre. Tehát nem szabad, hogy a minőség kárára történjen a verseny, versenyképesség növelése, hogy szociális dömping helyzet alakuljon ki ennek következtében. Tehát vigyázzunk, hogy a biztonság megmaradjon ezekben a hálózatokban. Például az elmúlt években elmondható, hogy folyamatos támadások érik ezt a területet, például a pénzügyi vesztességek, biztonsági nehézségek, akkor a magán cégek, amelyeknek már nincsenek részényesei, és a közkasszákból kapott szubvenció kérdése, és ez ezek felhasználása. Tehát láthatják, hogy itt azért eléggé sok olyan probléma van, ami az SZD vezetője, frakció vezetője is elmondta, rossz kolléga is szintén kihangsúlyozta, hogy valamilyen módon utat kell találnunk arra, hogy egyensúlyba kerüljenek a dolgok. Én is segíteni fogok, és javaslatokat fogok kidolgozni. Ennek érdekében. Ja. Uh, tout à l'heure. Visszapur két perc. Igen, köszönöm szépen az imént. Mihály Krámer úr miatt egy kis hiba történt, Isabel Duran asszony az igazgatásról beszélt, én viszont ugye árnyékjelentős árnyékjelentéstevő vagyok itt a frakcióban, én nem tudtam hozzászólni. Szeretném, hogyha megengedni, hogy szeretném, ha megengedni, hogy hozzászóljak ugyanannyi idő alatt. Az Európai Bizottság az első csomag megvitatása során már tulajdonképpen egy beharangozta, hogy további csomagok fognak következni, már a negyedik csomagnál tartunk jelen pillanatban, és számos tárgyaló partnerünk volt, a minisztériumok, az üzemeltetők, a vállalatok, a bizottság nyilván oldaláról, a felhasználók oldaláról is, és a bizottsági szöveggel kapcsolatban én vagyok a frakcióm jelentéstevője. Tehát a tagállamoknak azt gondolom, hogy két elképzelhető modell közötti választás lehetőségét meg kell hagyni, de tulajdonképpen itt egyáltalán nincsen világos választási lehetőség ezen a területen. Tehát én gyakorlatilag nem is látok világos alternatívát, mert hiszen alig van különbség a két lehetséges opció között, hogyha ezt egészen pontosan a részletekbe menően megnézzük. Tehát én azért eléggé meg vagyok lepődve, én nem vagyok egy gazdasági szakértője ennek a területnek, de azt gondolom, hogy nagyon is más, hogy kellene neki menni ennek a feladatnak, hiszen vannak a különböző kihatás kihatást vizsgáló hatástanulmányok, és a bizottság nem vette figyelembe ezeket a rendelkezés álló hatástanulmányokat. Tehát vannak tények, tényezők, amiket nem is találok itt a csomagban. Például a verseny képességre való kihatás, amit egyáltalán a tagállamok vonatkozásában nem vettek figyelembe. Ami például a, a közlekedési e, sűrűséget illeti a hatástanulmányban, például a nem kerülnek figyelembe vétere jelenlegi struktúrák, tehát gyakorlatilag például, hogy a közlekedési oldalon milyen növekedésekkel számíthatunk. Vissza úr, parancs... en, Elnézést, de hát négy percem kéne, hogy legyen. Nem én hibáztam, hanem ön. Bisszep úr, Bisszep úr. Én döntöm el, hogy ki mennyi ideig szólhat hozzá. A frakciója négy, négy percet kapott, és a frakciója négy percig beszélt is. Két percet adta, e, lejárt az ideje, sajnálom. Düran az, hogy következik két perc. Président, je serai euh, brève, je pense. Köszönöm szépen, rövid leszek. nagyon sok kritikai pontot jelentettünk be a governance csomaggal kapcsolatban, mert hiszen az itt javasolt modell nagyon hasonlít az angol modellre, és hát végsősorban azt is tudjuk, hogy az azért nem felel meg teljesen a elvárások csúcsának. Tehát gyakorlatilag nagyon óvakodnunk kell, hogy nehogy mindenhova megpróbáljuk ugyanazt a modellt ráhúzni a dolgokra, hiszen nagyon nagyok a különbségek, és éppen ezért vigyázzunk itt a technikai kérdésekre, a biztonság kérdésére. Tehát nagyon alaposan végig kell venni ezeket a dolgokat, mielőtt itt bármiféle rikasztot megfogalmaznánk. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy a bizottság kapjon lehetőséget arra, hogy az itt ma elhangzott dolgokat, például ez arányosságot, a szubszidiaritást illeti, mielőtt át átdolgozná az új tervezetét, az új csomagot kiadná az előtt, ezeket hadd vegye figyelembe, hiszen vannak kis államok, nagyobb államok, periférián elhelyezkedő államok, és gyakorlatilag erre több időre van szükségünk, hogy ezeket a governance szempontokat is figyelembe veszük. Talán majd később visszatérek, ha kapok hozzászólási időt. Kramer úr, parancsoljon két percben. Tessék? Igen. Tapasztalataim szerint én a monopóliumokat ellenzem, tehát se az államiakat, se a magán monopóliumokat, hiszen ezekre nem lehet kívülről kihatással lenni, illetve behatással lenni. Vannak pozitív, negatív hatások és tapasztalatok. Most be, megemlítenék egy pozitív kiadást. Amikor megnyitottuk a teherszállítást, akkor néhány állam megnyitotta a hálózatát. 30%-os növekedés következett be, de Franciaország lezárta, és ők elveszítették 27%-át a teherszállítási forgalmoknak, ami munkahelyeket, ökológiai és mindenféle szempontból gyakorlatilag veszítettek ezen. Düsseldorfban, Kász területén például a vasút egy Kász nevű állomás be akart zárni, mert csak 500 utas utazott ott. És ma már 23 ezer ember az, aki gyakorlatilag utazott ezeken a sineken. Tehát gyakorlatilag megnyitottak egy újabb vonalat, és ez pozitív növekedése járt. Tehát a közvetlen megrendelés kiadás, közbeszerzés kiadás, hát ennek lehetségesnek kell lennie, hogyha van egy 10-12 vonallal rendelkező városi busz forgalom, hát akkor nem kell európai szinten kiírni ezt a közbeszerzési kiadást, de tehát én azt mondom, hogy erre le, legyen lehetőség, és én a reciprocitás ellen vagyok, mert hiszen az nem lehet, hogy az RTP Párizsban közvetlenül adhasson ki meg, megbízásokat a saját hálózatán, viszont Tesszalonikiben, meg ott meg azt mondja, hogy de Tesszalonikiben ragaszkodom ahhoz, hogy milyen jó a versenyképesség, és én ott részt akarok akarok lenni. Tehát ez azért lehetséges, hogy ő lezárja a saját piacát ugyanakkor, meg Hamburgba, meg Thessalonikiba. ott részt akar venni a piaci közbeszerzési megbízásokon. Tehát azért itt ennek semmi köze a dogmatizmushoz, hogyha az egyik cég közvetlenül részesülhet a közvetlenül kiadott közbeszerzési megbízásokba, akkor a senkinek a fiai és stb. társaságok sem vehessenek részt ebben továbbiakban. Köszönöm szépen. Most a 1192-es rendeletről fogunk beszélni. Vész asszony fogja ezt bevezetni Kolicsek úr helyett rövid, röviden, ha lehet. Leider kann äh, Jaromir Kohl Sajnos, mivel Kolicsek úr ma nem tudott eljönni, ezért szeretnék a gyakorlatilag a jelentés tevő, az opozíció jelentőség e, tevője nevében. Tehát tudjuk, hogy e, létezik a e, vasúti cégek kell kapcsolatos szabályozások megszüntetéséről is beszélünk. Eddig a tagállamok lehetővé tették azt, hogy bizonyos pénzügyi kötelezettségeik tekintetében támogathatták a vasúti társaságokat, és ez 15 különböző kategóriába lettek beosztva. Itt például lehettek például vasutasok számára kötelezően fizetendő üzemi nyugdíjak, akik időközben nyugdíjba mentek, vagy pedig valamiféle sorompó, sorompóknak a kifizetésével kapcsolatos. Ez az intézkedés, ez egyébként még az állami vasutak idejéből származott, és egyébként itt léteznek listák, amelyek név szerint tartalmazzák ezeket a vasútársaságokat. Ezeket 2007-ben gyakorlatilag 36 vállalatot tartalmazó listára aktualizáltak. 2007 óta egyébként már csak négy állam, Belgium, Németország, Írország és Lengyelország élt ezzel a lehetőséggel, és a bizottságnak az a véleménye, hogy ez a rendelet már nem egyezik meg a jelenlegi rendeleti helyzettel, és diszkrimináló hatású is. Én azt gondolom, hogy ez a legutolsó, ez valóban igaz, hiszen 20 tehát nagyon sok 27 cég létezik, de, de tehát mindenképpen ez a diszkrimináció ez nem méltányos, tehát itt az arányok teljesen eltolódtak. Az a véleményünk, hogy azonban nem kellene megszüntetni teljesen ezt a szabályozást, tehát nem kellene megtiltani azt, hogy az ilyen jellegű kifizetések lehetővé váljanak, Azonban kéri a parlament, hogy 2017-ben készítse jelentést az egyes tagállamokban az irányelvek végrehajtásáról és a költségek kiadásáról is, felhasználásáról is, és hogy ezek miért tányosan kompenzálásra kerültek-e, és hogy ezt a jelentést küldje el a parlamentnek. Ez a jelentés, ez ebből majd ki fog derülni az, hogy végső soron szükség van-e arra, hogy ezt a rendeletet visszavonják. 2015. június 15-ig kérjük, hogy ezt végrehajthassa, és hogy ugyanennek az irányelvnek a 15-ös cikk, cikke alapján két évente adjon jelentést az unióban működő vasúti forgalom helyzetéről. A 2017-es idő tengely vagy határidő kitűzése az gyakorlatilag abból adódna, hogy két évente kell felülvizsgálni a, a vasútira vonatkozó csomagot. Köszönöm, Ferber nincs itt, nem tudom, hogy a néppárt mond, kíván-e valamit mondani, nem, jó, Párnyó úr, van-e, van-e mondandója? L'abrogation de ce règlement qui date de 1960. Igen, tehát gyakorlatilag ez 69 ből származó rendelet, tehát így gyakorlatilag a tagállamoknak a a hivatalnokoknak a fizetendő nyugdíjfizetések biztosítására irányult ez. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel foglalkoznunk kell majd, hogy mi történik viszont ezekkel a nyugdíjasokkal, hogyha ezt a rendeletet fe- visszavonjuk, hiszen azért ennek nyilván lesznek egészen nagy mértékű kihatásai pénzügyileg a, ezekre a körökre, és én azt gondolom, hogy éppen ezért ezt azért pontosan ki kell előbb számítani, kalkulálni kell, hát Franciaországban és tudom, hogy ez szerepet fog játszani. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy igyekeznünk kell ezt előbb kalkulálni, minden egyes tagállam szempontjából. Köszönöm, Tremóza úr, ehhez kíván még hozzászólni? Nem, jó? Akkor Zuribi úr a zöldek nevében. Akkor egész gyors leszek elnök úr, hadd csatlakozzak ahhoz, amit nagyon ö, kolléga elmondott, tehát most jelen pillanatban még nincsenek ezzel kapcsolatban fenntartásaink, azonban a tagállamoknak ö, valahol, hát ezért ö, egy egyelő szinten kell, hogy egymással tárgyalniuk, és én remélem, hogy sikerül majd konszenzus találni. Maria. Köszönöm szépen, Jége. Jégle asszony a bizottság nevében 10 perce van, és akkor még utána pont marad idő arra, hogy jelentéstevők is mondjanak valamit, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, a bizottság nevében először is szeretnék köszönet mondani Mátyő Grosnak, hogy emlékeztetett minket arra, hogy a bizottságot fölkérték arra az, át, az átalakítás, a felülvizsgálat alatt, hogy egy javaslatot dolgozzon ki az infrastruktúrális kérdésekre. A bizottság általában kicsit késik a munkával, de most most sikerült ezt teljesíteni, és örülök annak, hogy ilyen hálás a Trump bizottság, hogy 2013-ban jó a hírünk. Senki nem mondta, hogy könnyű lesz ez a munka hogy megnyissuk a piacot 94 óta az Európai Unióban az utasszállítás, vasúti utasszállítás immár belügyi piac, és ezért nagyon jó, hogy ez a, kihívá, ez a kihívással így foglalkozunk. Szeretnék válaszolni a feltett kérdésekre, és elnézést kérek, hogyha valakinek nem tudok válaszolni. Zile úr azt a kérdést tette fel, hogy mi a helyzet a polgárokkal, mit akarnak az állampolgárok. Az Euróbarométer felmérése szerint az európai polgárok a piac megnyitását szeretnék, hogy magasabb szintű szolgáltatásokhoz juthassanak hozzá. De Beke úrnak azt felelném, hogy maga a piac megnyitása önmagában még nem elégséges, hiszen a PSO vonatkozik a vasúti szolgáltatások kétharmadára, így aztán mindenképpen kötelező pályázati kihívások lesznek, és ezért a PSO rendszabályokat mindenképpen át kell vizsgálni. Zuribi úr, önnek azt válaszolnám, hogy a piac megnyitása nem azt jelenti, hogy a vasúti szolgáltatásokat korlátok nélkül liberalizáljuk. A bizottságnak nagyon konkrét és részletes szabályrendszere van erről. Szeretnénk azt megelőzni, hogy mazsolázzunk, nem szabad azt megengedni, hogy kizárólag a leg kizárólag azokon a vonalokon indítsanak új szolgáltatásokat a szolgáltatók, amelyek nagy profitot képeznek, tehát egyfajta kiegyensúlyozású, kiegyenlítettségi teszteket kell végrehajtani tagállami szinten. Elkadraúj úr a gazdasági a gazdasági egyenlőtlenségekkel kapcsolatban tett fel egy kérdést. Kramer úrnak azt válaszolnám, hogy a versenypályázati kihívások szabálya érvényesülni fog, ugyanakkor nagyon sok kivétel van a közvetlen odaítélés esetében, nagyon fontos, hogy objektív kritériumok legyenek. Bach úr, a PSO meghatározása ez továbbra is az illetékes hatóságokhoz tartozik, majd szubszidiaritási kérdés ez, de nagyon fontos az, hogy legalább egy minimális szinten legyenek harmonizált szabályok, és így a PSO-k megvalósuljanak leg, ö, földrajzi szinten, mégpedig átlátható objektív feltételek alapján. Aztán a küszöbök kérdése, itt is teljes mértékben tiszteletben tartjuk a szubszidiaritást, és a két a két minimum határral kapcsolatban, a minimum szolgáltatások, minimum vasúti útvonalak, ezt természetesen meg kell tartani. Nem szabad a szolgáltatás minőségét veszélybe sodorni, és a PSO-k relatív nagyságával kapcsolatban nagyon fontos a rugalmasság. Bizonyára tudják azt is, hogy a nélkül nem lehet megoldani a piac megnyitását, hogy a, ö, szociális viszonyokat ne rendezzük, tehát egyenlő szociális esélyeket kell mindenkinek, kell mindenkinek adni. Nos, a je, jelenleg a vasúti piac jelenleg a vasúti társaságok piacrendszere, illetve a különböző munkaerőpiaci helyzetek annyira különböznek országról országra, hogy, hogy el kell dönteni, hogy hogy lehet a megfelelő hogy lehet a megfelelő védőintézkedéseket elérni, aztán a gördülőállományjal kapcsolatban úgy véljük, hogy a piaci nyitás nem lesz hatékony, hogyha a nagyon komoly műszaki, határo, műszaki akadályokat nem oldjuk meg, tehát a gördülőállományhoz való hozzáférést. Ez kulcskérdés, az igazi verseny eh, pályázati kiírások csak akkor, eh, a pályázati kiírások csak akkor lehetnek eh, sikeresek és versenyképesek, ha ezt megoldjuk. Aztán tulajdoni viszonyok szétválasztása, minden vasúti társaságnak hozzáférést kell biztosítani a infrastruktúrához, és ehhez egy infrastruktúrális kezelő kell, és ugye az átdolgozásnál ez volt az egyik téma. Megismétlem azt, amit Kalasz biztos úr mondott, hogyha hogyha az autópálya pályázatokat úgy osztanánk ki, hogy csupán eh, úgy osztanánk ki, hogy abba belevonjuk az autóutak eh, építőit, akkor nyilván eh, meg lepő eredmény lenne. Nagyon fontos tehát az, hogy egyértelműen, egyértelmű, egyértelműek legyenek a, a tulajdoni viszonyok, hogy ne legyen összeférhetetlenség. A bizottság azt mondja, hogy a lehető legjobb és legegyszerűbb megoldás az, hogy ö, szétválasszuk ezeket a tulajdoni viszonyokat intézményes módon, de hogyha a tagállamok a holding struktúrát kívánják megtartani, akkor lehetőség van arra, és ez, ehhez egyfajta kínai falat kell létrehozni, hogy, hogy az infrastruktúra kezelőjének pénzügyi függetlenségét De Bakke úr azt kéri, hogy határozottabbak legyenek a szabályzók, szerintem ez nem feltétlenül elegendő arra van szükség, hogy független legyen az infrastruktúra kezelő, egyébként pedig, pedig elképzelhető, hogy túlságosan hosszú lesz az engedélyezési és egyéb bírósági administratív eljárások sora a szolgáltató számára. Viszé úr nem, Bizé úrat nem hallgathattuk meg teljes egészében, mert az elnök úr ezt nem tette lehetővé, próbálok azért neki válaszolni. Azt kérte ezt ő, hogy a tulajdoni viszonyok tulajdoni viszonyok szétválasztásának mennyi az ára. Sokszor beszélnek a 6 milliárdról, nem igazán megalapozott ez az ez a adat. Vajon miért is kerülne ennyibe az intézményes szétválasztás? gyakorlatilag jogilag már el van választva itt a dolog, tehát a dolgozók, a holding társaság kérdése elválik már. De itt is kínai falra van szükség. Kramer úrral egyetértek, elfogadhatatlan, hogy az adófizetők pénzét, amelyet infrastruktúrára szánják, tehát nem elfogadható, nem elfogadható, hogy ezt a vasútársaságok kapják meg, amelyek ezt bármire felhasználhatnák. Itt ismételném meg, meg még egyszer a pénzügyi átláthatóság kérdését. Még folytathatnám napestig, de azt hiszem már csak egy percem van. Nóra felvetésére válaszolva, vagy ez azt mondanám, hogy elavult már az a jogszabály, amely az számlák normalizálására vonatkozik. Ezt akkor fogadták el, amikor még nem volt belső piac, és monopóliumok uralták Európát, de ennek az állapotnak véget kell vetni. Gross úrnak azt mondanám, hogy tegnap a bizottságban elfogadtuk az európai szemeszterre vonatkozó országspecifikus ajánlásokat. Itt nagyon sok vasúti téma van, és azt gondolom, hogy a negyedik vasúti csomag nagyon fontos a növekedés szempontjából és a munkahelyi teremtés szempontjából az Európai Unióban. Nagy öröm számunkra, hogy együtt működhetünk önökkel, és próbáljuk azt elérni, hogy a tanács és önök gyorsan elfogadják a negyedik, negyedik vasúti csomagot, és időben a hagyom. Köszönöm szépen, igen, betartotta az időt. Nagyon hálás vagyok ezért, most pedig gyorsan megadom az előadóknak a szót két-két percben, hogy összefoglalják a szülési szárása előtt az eszmecseret. Először is Elkadói úr, köszönöm szépen elnök úr, először szeretnék természetesen a kollégáknak köszönetet mondani a hozzászólásokért, Mindezt figyelembe fogom venni, az árnyék előadókkal pedig a következő napokban és hetekben személyesen is fogok találkozni. Ami a, amit a bizottságtól hallhattuk. Hát természetesen megértem, hogy a bizottság megkívánja védeni a javaslatát, hát nem is vetem ezt a személyre, de úgy gondolom, hogy, hogy érdemes egy felmérés eredményeire is figyelemmel lenni. Hát nem igaz, hogy a liberalizáció mindig csak jót hoz, oda is kell figyelni arra, hogy ez jól sikerüljön, ez nem adott. Fontos, hogy elérjük a célunkat, a célunk pedig az, hogy hatékony, ügyfélbarát vasúti szolgáltatásokat biztosítsunk, egyensúlyt kell teremtenünk egyfelől némi rugalmasságra is szükség van, gazdasági ösztönzőket kell teremtenünk, de nem szabad túl messzire mennünk, hiszen az ahhoz vezetne, hogy hogy a szolgáltatások kínálata romlana, a szociális helyzet romlana, ez ellen fel kell lépnünk, de majd az eszmecsere további részét később még lefolytatjuk, úgy gondolom lesz még lehetőség ezekről a keresekről beszélni. Most pedig Ross úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék én is köszönetet mondani a kollégáknak, és az együttműködéset nyilvánvalóan az árnyék előadókkal és a többi kollégával is keresni fogom a lehetőséget, hogy majd megbeszéljük ezeket a kérdéseket a bizottság irányába röviden elmondanám, hogy jó volt az, hogy emlékeztetünk arra, hogy mi miket szerettünk volna elérni, és fontos, hogy a bizottság is hallható, hogy több rugalmasságot szeretnénk bizonyos területeken elérni, és a bizottság nyilvánvalóan nyitott, fontos, hogy a közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó eljárásokat a hatékonyság kritériuma alapján szabályozzuk, és nagyon fontos számról, és meggyőzősem az, hogyha ha tömörítjük, összegyűjtjük azokat az erőket, amelyek pozitívan kívánnak dolgozni ezen a dosszén, akkor az európai vasút egy Airbus-szerű sikertörténeté válhat, hogyha csak helyi, nemzeti szinten gondolkodunk, akkor lemaradunk egy hihetetlen nagy lehetőségről, mind a kutatás, mind a mobilitás, mind a munkahelyteremtés szempontjából hihetetlen lehetőségek lennek a vasútban, és úgy gondolom e, a javaslatainkat is ebből a szempontból kell mérlegelnünk, tehát itt nem csak a bizottság felé fordulnék, hanem a mi szakbizottságunk belül a tanács felé is kell javaslatokat kidolgoznunk, hiszen a, a tanácsot kell majd meggyőznünk arról, hogy a nemzeti gondolkodásmódon túl kell lépni. Ha ezt sikerül elérnünk, akkor nem csak az európai vasútért e, tudunk tenni valamit, hanem hozzáadott értéket tudunk a polgárok számára is biztosítani. Köszönöm szépen, Kolicek úr nincs itt, tudjuk, és Vilsz asszony nem fog helyette összefoglaló szavakat megosztani velünk, de köszönetet szeretnék mondani mindenkinek. Úgy gondolom, hogyha európai szinten gondolkodnánk a vasútról, az egy jó kiindulási pont lenne. Tehát köszönetet mondanék mindenkinek a mai délelőtt, és emlékeztetnék arra, hogy a következő ülésünkre június 17-én hétfőn 13 óra, 15 órakor kerül sor Brüsszelben. Köszönetet mondok a tolmácsoknak, és két napon keresztül Ugyanazok a tolmácsok dolgoztak, ez egy nagyon kemény technikai ülés volt, köszönjük az ő erőfeszítéseiket is.